Sorry, colleagues, but we are waiting. Kedves kollégák, Niedermüller kollégánkra várunk, akinek az a feladata, hogy bemutassa a jelentést a Görögországba utazott delegáció utazásáról. Akkor kezdhetünk is. Good afternoon. Üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön. A szokásos lébe ülés kereteiben kezdjük, és utána egy meghallgatást indítunk el. Hogyha napi rendel szemben nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak veszem. A tolmácsolási rezsimről szeretnék néhány szót ejteni. A mai napon francia, német, angol, spanyol, svéd, magyar, lengyel, szlovák, bolgár és román nyelven szólhatnak fel, és hallgathatják a tolmácsolást. A június 16-17-i tavalyi üléseknek a jegyzőkönyvet kell elfogadnunk, illetve a szeptemberi ülését. Ezzel kapcsolatosan sincs ellenvetés, és az első tartalmi napi rendi pontunk – egy látogatási jelentés vizsgálata. Görögországban volt ez a delegációs látogatás május 17-20-án. Ez egy tényfeltáró misszió volt a menekültügyi, migrációs és külső határvédelmi politikák végrehajtását ellenőrizte ez a látogatás, menekült táborokat és hotspotokat látogattak meg, illetve a, a Gris-Fajrom határ szakaszt. Niedermüller úr tagja volt a delegációnak, úgyhogy ha Péter készen áll, akkor bemutathatja a jelentést. Köszönöm szépen, Gál asszony! És ez alkalommal magyarul fogok beszélni. Mindenek előtt elnézést kérek a késésért, amit itten okoztam fönnakarást. Ma délután e, mindannyian megkapták, vagy ma délben mindannyian megkapták e, e, a, a riportnak az első változatát, amelyben igyekeztünk egy részletes, pontos, minden részletre kiterjedő áttekintést adni arról, hogy mit csinált a delegáció Görögországban. Látják nyilván a legelső oldalon, hogy a delegáció van minden politikai család képviseltette magát, és hát igyekeztünk a, lehetős, a rendelkezésükre álló időben a lehető legtöbb helyre eljutni, a lehető legtöbb intézménnyel kapcsolatot fölvenni, különböző szervezetekkel tárgyalni az én megítélésem szerint, és a, azt remélem, hogy a riport is e, ezt mutatja, a beszámoló is ezt mutatja, e, egy viszonylag széleskörű áttekintést kaptunk arról a helyzetről, e, ami Görögországban uralkodik. Akkor még, amikor ott jártunk, létezett idomeni is, meg ott is voltunk, és láttuk az ottani állapotokat, jártunk hotspotokban, Moriában, jártunk görög kormány által működtetett táborokban beszéltünk a görög kormány illetékes szerveivel, azoknak a vezetőivel, és beszéltünk számos NGO-val. Összességében azt kell mondanom, hogy a egész időszaknak az volt az egyik legfőbb tapasztalata, vagy általában az volt a legfőbb tapasztalatunk, hogy a helyzet, amit Görögország amivel Görögország szembesül, az a görög kormány számára nem egyszerűen kezelhető, nagyon sok olyan segítségre van szüksége, <clears throat> amit abban a pillanatban még nem kapott meg, amikor mi ott jártunk, és amelyiknek feltétlenül szüksége lenne ahhoz, hogy a ott lévő nagyszámú bevándorló és menekült számára megfelelő életkörülményeket tudjanak biztosítani. <clears throat> Én azt gondolom, hogy a jelentésnek a végén, a negyedik fejezetben összefoglaltunk néhány olyan javaslatot, néhány olyan konklúziót, amely azt gondolom, hogy további megfontolást és tárgyalást érdemel. Azt gondolom, hogy nagyon világossá kell tenni azt, hogy legalább három olyan pont van, amit ha nem veszünk figyelembe, akkor a helyzet nem fog javulni, hanem rosszabbodni fog. <clears throat> Nyilvánvalóan külön kell gondoskodni a legsérülékenyebb csoportokról, azokról, akik a legnehezebb körülmények között élnek, a, a, azokról a gyerekekről, fiatalokról, akik elvesztették a menekülés során a családjukat, a, az őket ellátó felnőtteket, és mindenféleképpen külön kell gondolnunk azokra az emberekre, akik a családegyesítés reményében indultak útnak, és most nincs erre lehetőségük. <clears throat> Befejezésül, vagy hát inkább vitaindítónak azt szeretném még mondani, hogy az én számomra egészen világossá vált az, Eh, hogy eh, ha az Európai Unió nem fogja egy nagyon határozott segítségbe részesíteni Görögországot és a görög kormányt, akkor a helyzet nem fog javulni Görögországban, hanem kifejezetten rosszabbodni fog a továbbiakban, és ezért azt gondolom, hogy nekünk az egyik legfontosabb feladatunk erre fölhívni a figyelmet, hogy az Európai Uniónak nagyon határozott és célzott segítséget kell adnia e, Görögország számára azért, hogy a görög hatóságok e, megfelelő módon tudják kezelni ezt az ügyet. És még egy általános tanulság. Azt gondolom, hogy a Európai Uniónak a közös menekültügyi és integrációs politikájából hiányzik egy fontos elem, nevezetesen az, hogy az ideérkezőknek, a bevándorlóknak, a menekülteknek egy átfogó információs stratégiára van szüksége arra, hogy azok az emberek, akik ideérkeznek, tudják azt, hogy mire számíthatnak, milyen körülmények között, milyen körülmények várják őket, hogyan lehet valamiféle jövőképük, hogyan tudnak az életüket berendezni. Tehát muszáj, hogy legyen egyfajta általános európai összefüggésekben zajló integrációs politika, illetve információs politika, mert ha ez nincs információs politika, akkor nem lesz integrációs politika sem. Tehát én azt gondolom, hogy a a menekülteknek és a bevándorlóknak a tájékoztatása egy alapvető fontosságú feladat lesz. <clears throat> Végül arra is utalnom kell, hogy a a <clears throat> bizottság, vagy a, a, a küldöttség a, a egyes tagjai között nem minden esetben volt teljes politikai összhang, értelemszerűen a különböző politikai családokhoz tartozó képviselők egyes eh, részterületeket máshogy láttak, de azt gondolom, hogy összességében egy többé-kevésbé azonos állásponton voltunk, és ez a beszámoló ennek az azonos álláspontnak a nagyon pontos és világos kinyilvánítása. Köszönöm szépen! Köszönöm, Niedermiller. I'm asking the other members of the delegation whether they wish to intervene. Kérdezem, hogy kérem még valaki szót, Cippel asszony Ferrara, képviselő más. Hogyha nem, akkor már ilyen úrnak adom meg a szót először, aki szintén szót kért. Tessék. Well, thank you very much Köszönöm szépen. Igen, eh, hogyha jól tudom, akkor nincs görög tolmácsolás a mai napon ezért angolul kell beszélnem, vagy beszélhetek görögül is? Lesz tolmácsolás? We don't have Greek interpretation. So. Nincs görög tolmácsolás, akkor angolul kell beszélnem. Rendben. Nos, nagyon érdekes, hogy Görögországról angolul kell beszélnem. És valóban tudom, hogy Görögországban az újságírók illetve mások is szeretnék követni a mai vitát, és sajnos nincs görög tolmázsolás, hát igazából nem értem, hogy miért nincs, hiszen teljes körű nyelvi rendszerrel dolgozunk más szakbizottságokban. De térjünk a tárgyra. Kollégáimmal együtt részt vettem egy ülésen a görög parlamentben, gyümölcsöző vitát folytattunk, és azt gondolom, hogy az Európai Parlament delegációjának tagjai lehetőséget kaptak arra, hogy meghallgassák a politikai pártok különböző álláspontját Görögországban. Természetesen a közös nevező az volt, hogy Görögországnak támogatásra van szüksége ahhoz, hogy ezt az igen nehéz helyzetet kezelni tudja, megbirkózon a menekültügyi válsággal, és ugyanígy az illegális bevándorlók problémájával is. Az én álláspontom, amelyet kifejtettem a görög parlamenti ülésen is, és most is ezt szeretném elmondani, tehát az álláspontom az, hogy a letelepítéssel tovább kell lépnünk a letelepítés témájában, hiszen 660 ezer menekültnek kellett volna elhagynia Görögországot, de sajnos csak 14, 1430-an tették ezt meg. Emellett azt látjuk, hogy addig, amíg a, görögorsz, a görögországi menekültek semmilyen előrelépést nem látnak a letelepítési mechanizmusban, addig nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen nem akarnak Görögországban maradni, de nincsenek meggyőződve arról sem, hogy a hotspotokba kellene elmenniük és regisztráltatni magukat. Ezért azt javaslom, hogy jó lenne, hogyha ha két-háromszáz menekült valóban jelentkezne a hotspotokban, regisztráltatná magát, és hogyha azt látjuk, hogyha ők azt látják, hogy lehetőségük van arra, hogy áttelepüljenek más országokba, akkor azok, akik korábban a Pürelszi kikötőben vagy Idomeniben állomásoztak, teljesen rendezetlen körülmények között, ők maguk meggyőzhetnék saját magukat arról, hogy regisztrálják magukat, és valóban jogosultak legyenek az áttelepítésre. Tehát a fő gondolat az az, hogy meg kell győznünk a tagállamokat arról, hogy elfogadják az letelepítési eljárást, és minél gyorsabban előrelépés történjen. Avramopoulos úr elmondta azt, hogy havonta 6000 letelepítés történhet, illetve áttelepítés történhet Görögországból más országokba, de úgy látom, hogy ez a dolog elakadt, nincs előrelépés. Ezért a fő gondolat, amelyet hangsúlyozni szeretnék most a vita során, az az, hogy, hogy tovább kell lépnünk az áttelepítés kapcsán. Ahogyan a kollégánk is elmondta, Görögországnak támogatásra van szüksége, finanszírozásra van szüksége, meg kell próbálni megbírkoznunk ezzel a nehéz helyzettel. Figyelembe kell venni azt is, hogy Görögország, illetve a görög nép régóta próbál segíteni a menekülteknek, de látnunk kell tisztán, hogy a lakosság 40%-a a szegénységi küszöb alatt él, 1,5 millió munkanélküli van Görögországban. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági helyzet bizony súlyos. Második gondolat, amelyet hangsúlyozni szeretnék, Késztetni kell Törökországot arra, hogy tegyen eleget kötelezettségvállalásainak, és valósítsa meg az EU-török megállapodás részleteit, valamint a letelepítési, áttelepítési megállapodást is teljesítse, mert különben nincs előrelépés. Ezek voltak a legfontosabb gondolatok, amelyeket felkívántam vetni a mai vitán. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy a görögországi helyzetről beszámoljak. Nagyon fontosnak tartom, hogy sürgősen lépéseket foganatosítsunk, és megpróbáljuk megbirkózni ezzel a helyzettel. Nem tudjuk, hogy Törökország ugyanolyan álláspontot képes-e, majd a jövőben, eh, mint amit március óta képviselt. Nem vagyok biztos abban, hogy Erdogán ugyanezt a taktikát fogja folytatni, vagy pedig az a szigetekre, az égei tengeri szigetekre küldi majd ezeket a menekülteket, hiszen önök is tudják, hogy a vízum a vízummentességet nem fogja tető alá hozni az Európai Unió csak októberben. Tehát óvatosan kell kezelnünk a következő hónapok nehéz helyzetét az égei tengeren. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, Kirkos úr. Köszönöm Négy dolgot szeretnék mondani, elnök asszony. Először is a kérvényeknek a feldolgozása és a regisztráció. 400 EAZO tagot ígértek Görögországnak, és biztos vagyok benne, hogy ezt nem teljesítették. Ezen kívül ígértek 400 tolmácsot is. Nagyon lassú a folyamat, és most már felkezdték dolgozni a kérvényeket, de egyre inkább másodfokon politikaivá válik ez a téma. Nincsenek kritériumaink arra, hogy Törökország valóban biztonságos ország-e. Ez egy politikai probléma, és nagy kár lenne politikai kérdéseket belekeverni a menekültek kárára. Másodszorban a hotspotok helyzete, de főleg a táborok helyzete visszataszító, és vannak olyan projektek, ahol a menekültek támogatására létrejött humanitárius alapokat kezel Stylianides úr, és a görög állami pénzekből is hozzájárulunk, támogatjuk azt, hogy ne konténerekből álljanak a táborok, hanem újfajta táborok jöjjenek létre, mert szégyenletes Európa számára, hogy így néznek ki a táborok és a görög minisztériumok nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy javítsanak a helyzetem. Harmadsorban önök is olvasták a jelentésben. A minisztérium nem túl boldog, hogy közvetlenül kapják meg a pénzeket az NGO-k. Az NGO-k között nagy a versenyhelyzet. És maguk az NGO-k és a minisztérium között is, ez gyakran megbénítja a rendszert és az az eredménye, hogy nem mindig a legjobb szolgáltatást kapják a menekültek. Pedig az NGO-k ezt lennének hivatva biztosítani. Ha ezt nem tudják megtenni, akkor menjenek el onnan. Ez egy nagyon nagy probléma Görögország számára. Meg kell érteniük, hogy a pénzt a menekültek legjobb viszonyainak biztosítására kell fordítani. A negyedik, a jelentés azt is mondja, hogy nem kapnak támogatást, vagy nagyon lassan kapnak tá- tájékoztatást a menekültek. Az új technológiák, ahogy ezeket kiépítették Svédországban, ezek alkalmazhatóak lennének a modern technológia segítségével, lehetne választ adni a menekültek segítésére. Az, hogy sorba állnak a menekültek, és egy csomó nyelven beszélnek hozzá, amit nem értenek meg, ez nem alkalmazható. Köszönöm szépen, asszony. Ähm, äh, Köszönöm szépen. Péter, Niedermüller Péter, amit elmondott, sok mindenben egyetértek, de azért van két-három dolog, amik nagyon nehézkesek. Először is a táborok helyzete. Ha ezt megtekintjük és összehasonlítjuk más európai tagállamok táborainak helyzetével, ahogy ott befogadják a menekülteket, akkor azért talál jobb viszonyokkal rendelkező tábort az ember. Úgyhogy azt hiszem, hogy ahol nem optimálisak a feltételek, ennek ellenére elfogadhatóak lennének a menekültek számára, hogyha kapnának perspektívet. Mi történik a tábor után? meddig kell a táborban maradniuk. Egyiket se tudják, mert az európai menedékpolitika, legalábbis ez a benyomás, megpróbálja egyrészt kerítéseket építeni, hogy senki ne lépjen be, másrészt viszont paktálnak Görögországgal, és megpróbálják, hogy a menekültek kerüljenek a Törökországba, vagy legalábbis Görögországban maradjanak. Szét kellene osztani a menekülteket, de nem működik az áthelyezés. A letelepítés pedig a resettlement, hát igazából nem működik. És ez ahhoz vezet, hogy sem a helyileg felelősek Görögországban, Törökországban, sem a menekültek nem látják ennek a helyzetnek az értelmét, és elbizonytalanodnak. Görögországban és nyilván még néhány másik tagországban is az a helyzet, hogy nincsen kész pénze a menekülteknek. Ez ahhoz vezet, hogy még akkor is, ha regisztrálják őket végül, és egy interjún vehetnek végre részt, akkor a saját zsebükre kellene a szigetekről eljutniuk Aténba. Hogy ez hogy menne, ez nincs tisztázva. Az NGO-k próbálnak támogatást adni, másrészt viszont megértem, hogy egy olyan állam, ami egyébként is nehéz helyzetben van, a saját állampolgárai erőforrásait is meg kellett, hogy nyírbálja, még kevesebbet tud adni a menekülteknek. A technikai és személyi támogatás Néha persze kívánatos lenne, hogy jobb legyen. Ami azt illeti, hogy maga az eljárás sokáig tart, hát hogy hasonlítsam össze Németországgal. Azt mondjuk, hogy hetekig, hónapokig tart a görögországi regisztráció. A Németországban sem mennek gyorsabban a dolgok, annak ellenére, hogy nagyon nagy a tapasztalatunk ezen a téren. Aztán néhány általános dolgot, hogy említsek meg, nem föltétlenül ehhez a misszióhoz kötődik, de kihatása van a görög-török kialakult helyzetre most. Nos, Németországban van egy vita most arról, hogy a menekültek és a csempészek éppen új utakat keresnek. És ez nem Líbia és a földközi tenger, hanem úgy tűnik, hogy például a Balkánon keresztül, aztán tovább mennek Lengyelországba, és úgy lépnek be Németországba. Erre már vannak bizonyítékaink. Hát tudatosítani kellene, hogy a menekültek áramlata nem fog leállni, és Európa 60 millió menekültet nem tudja felszívni. De azt a képet festeni, hogy egyetlen menekültet sem akarunk itt látni, ez sem kívánatos, ezért aztán Görögországban és Törökországban lehet még javítani a dolgokon, és minden egyes tagállamban. És jobban kellene együttműködnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszony. Ferrara asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, Egyetértek Szépol asszony és Niderman úr által kifejtettekkel. Mi is mindannyian ott voltunk a görögországi látogatáson. Nagyon komplex és nagyon nehéz ez a helyzet Görögország számára, hiszen tudjuk, hogy ez az ország úgymond óriási menekültáborrá változott. Naponta több ezer ember érkezik hajókon, és sok erőfeszítés ellenére a görög kormányzatnak még mindig nehézséget okoz a helyzet kezelése. Az érkező menekültek nagyon frusztráltak. Láttuk eh, az idomeni menekültábor esetében is, hogy ezt evakuálni kellett több ezer menekülttel találkoztunk, akik arra vártak, abban reménykedtek, hogy megnyitják a határokat. Aztán volt egy gyakorlati példa is arra, hogy az európai politikák egyszerűen nem működnek, legalábbis ami a migrációt illeti. Az európai közös menekültügyi politikával és a Dublini szabályrendszerrel is valamit kezdenünk kell. Avramopoulos biztosnak szeretnék feltenni egy kérdést, most is elmondom. Mégpedig eh, a kíséret nélkül utazó kiskorúakkal kapcsolatosan. Ez érinti az ő alaprepő, alapvető jogaikat is, a különösen kiszolgáltatott eh, fiatalok csoportjáról beszélünk. Általában eh, illetve nagyon gyakran meg szegik ezeket a jogokat, mivel hiányosak a jogszabályok, a kíséret nélkül üt, utazó fiatalok a hotspotokon gyakorlatilag letartóztatásba kerülnek. A sok nehézség után további trauma éri őket, hogy gyakorlatilag olyan helyen tartják őket, ami számukra börtönnek tűnik. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapvető jogaikat védelmezzük, de nem mindig sikerül. Jobb logisztikai megoldásokra van szükség, vagy befogadott családokra kellene bízni őket. Aztán a második gondolat, ami a görögországi látogatásból felmerült, hogy fel kell gyorsítanunk azokat az eljárásokat, amelyekkel el tudjuk kérni a családokat. Nagyon sok menekült, aki most érkezik, megpróbál a családjával találkozni rájuk, a Dublini szabályoknak kellene vonatkozniuk, és mégis itt kell maradniuk a táborokban hónapokig. A számok is világosan arra mutatnak, hogy a szolidaritás és a kvóta rendszer nem működik. Ami azt jelenti, hogy hatékonyabb közbenjárásra van szükség, hogy méltányosabban oszoljon meg a felelősség az országok között. Témansz asszony, Stevens asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék néhány szót szólni, mert én is ott voltam a görög delegációban, görögországi delegációban. Nagyon érdekes volt számunkra ez a látogatás, láthattuk ténylegesen, hogy mi történik ott a terepen. Nagyon összetett a helyzet. Láttuk magunk is, hogy nagy Európai Uniós beruházás történt ott, megpróbálták ezt a válságot, Görögország és az Európai Unió válságát eh, pénzügyi eszközökkel segíteni, és gyakran felmerül az elszámoltathatóság kérdése, különösen a pénzügyi forrásokkal kapcsolatosan tudjuk, hogy az EU nagyon sok pénzt költött a helyzet javítására, közben a görög kormány gyakran panaszkodik a hiány miatt, illetve hogy nem kapnak eh, támogatást sok pénz van a civil szervezetekhez, ami nagyon jó, de fontos volna, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a tekintetben, hogy hová irányul ez a pénz, és hogyan költik el. Múlt héten Strasbourgban volt egy utókövetési ülés, és még mindig nem világos számomra, hogy ezeket a pénzeket hogyan is költötték el, különösen a tekintetben, hogy vajon jól költötték -e el ezeket a forrásokat. Többet kellene tennünk, hogy átfogó képet kapjunk, átfogó képet kapjunk a finanszírozási kérdésekről a következő hónapokban is. Ami pedig az EU-Törökország megállapodást illeti, látjuk, hogy csökkennek a számok, tehát eddig mondhatjuk, hogy működik a megállapodás, de ha most hallgatjuk, hogy a török elnök Erdogán hogyan nyilatkozik, ebből az derül ki, hogy lehet, hogy lenullázzák ezt a megállapodást. Hogyha úgy döntenek, hogy nem akarják még sem állni a szavukat, vagyis nem akarják tartani ezt a megállapodást. Nagy kérdés, hogy mit teszünk, mi lesz a mi következő lépésünk. Nincs túl sok lehetőségünk, de azért fel kell tárnunk a létező lehetőségeket, hogy mi történik, hogyha a legrosszabb következik be. Persze meg kell vizsgálnunk a forrást és a menekült áradat forrását. Ez a szíriai-iraki háborúnak az eredménye, és ezeken a helyzeteken is dolgoznunk kell, más partnerekkel is, akár Oroszországgal, Amerikával együttműködésben ezzel is foglalkozhatnánk. Negyedszer Az ember csempészet problémájáról is beszélnünk kell Görögország vonatkozásában. Az idomeni tábor látogatása során magunk láthattuk, hogy hogyan kerülnek prostitúcióba nők, és az rendőrség ezt tétlenül nézte. Ezzel foglalkoznunk kell. Az idomeni tábort röviden a látogatásunk után felszámolták, de ott van még Mória is, amely szintén hotspot és nagyon sok, nagyon jelentős embercsempész tevékenység folyik ebben a táborban is. Amikor kilépnek a táborból, az emberek elveszik a papíreikat. tehát mindent meg kell tennünk az embercsempészet visszaszorítására, és meg kell akadályozni, hogy ez a sok pénz az embercsempészek zsebében kössön ki, ehhez sokkal több munkára van szükség, és a, az áthelyezéssel kapcsolatosan is sok munka folyik még, vannak tagállamok, amelyek nem együtt működőek ebben a tekintetben, de minden tagállamnak felelősséget kell vállalnia. Belgium már ezt megtette, több más ország is, de mindannyian többet kell, hogy tenjünk. Görögország is megteszi, amit ő, meg, ők meg tudnak tenni, és minden más országnak is ezt a példát kell követnie. Reméljük, hogy majd találunk Görögország esetében megoldást, de azt gondolom, hogy sok nehézségbe fog ez ütközni. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Niedermüller úr, szeretné kiegészíteni, vagy megkérdéseket tenni? Szépen, mivel a idő nagyon rövid már, ezért talán csak három mondatot szeretnék mondani, vagy négyet. E, mindenek előtt szeretném megköszönni e, a delegáció tagjainak a közös munkát, egyrészt kint Görögországban, másrészt meg itt a jelentés előkészítése során, és mély meggyőződésem az, hogy ez a út, ez a delegáció, ez a látogatás hozzájárult ahhoz, hogy itt az Európai Parlamentben jobban megértsük a görögországi helyzetet, és ezen keresztül az európai menekültügyi helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönjük, Niedermüller úr. Uh, well, uh, this point on the agenda... Uh... Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendépontot, pontot, és be kell jelentenem, hogy még két ülésre kerül majd sor. Június 15-én szerdán egész nap, illetve 16-án csütörtökön egész nap ülésezni fogunk, illetve szavazni is szerdán. Ma délután pedig a meghallgatásra kerül sor amely a legutóbbi migrációs áramlat hatásaival foglalkozik, illetve a közös európai menekültügyi rendszerrel. I'm asking uh, those uh, uh, speakers who have to Tisztelettel kérem azokat, Wagner urat, Polet urat és sorel urat, tehát azokat, akik az első panelben vesznek részt, hogy jöjjenek ide föl a pódiumra és foglaljanak itt helyet. And, uh, in the meantime, I just, uh, say a few words. Közben pedig egy-két szóban elmondanám, hogy mi is a célja a ma délutáni meg a meghallgatásunknak. Május 4-én Igen, tessék, foglaljanak helyet. Május 4-én a bizottság javaslatot tett egy első menekültügyi csomagra, amely jogalkotási javaslatokat tartalmazott a Dublin 3 átdolgozásával kapcsolatban az elszóval, illetve az Euródak rendelettel kapcsolatban. Mm, a múlt héten a LIBE koordinátorokkal konzultált a bizottság a második reformcsomag kapcsán, illetve beszéltek a qualification irányelvvel kapcsolatos javaslatokról, illetve a befogadási körülményekkel foglalkozó irányelvel is. És most az elmúlt időszakok tapasztalatait szeretnénk levonni a mai meghallgatással a migrációs és menekültügyi kérdésekben. Célja, hogy megvilágítsa a menekültügyi rendszer megvalósítását, illetve megnézzük azt, hogy a válság milyen hatással volt erre. A szakértőink elemzést fognak készíteni a civil szervezetek, illetve nem kormányszervek részéről, valamint az akadémia részéről. Az első panelnek, első panelt ezzel meg is nyitom, amely a közös európai menekültügyi rendszer megvalósításával foglalkozik. Meghallgatjuk először a prezentációkat, aztán pedig kérdésekre és válaszokra fog szó, sor kerülni. Üdvözlöm tehát Wagner urat, aki a menekültügyi központ Competence Center Asylum vezetője, illetve Chris Pollett urat, aki az ECRE tanácsadója, illetve Alexander Szorált, aki a menekültügyi és migrációs kérdésekkel foglalkozik, a holland állandó képviseleten. Üdvözlöm Önöket, uraim! És akkor először meg is adom a szót Wagner úrnak. Tessék! Thank you for the floor. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma, és röviden ismertethetem ezt a tanulmányt. Egy dia sorozatból álló előadást készítettem, 15 perc, az nagyon kevés idő, de megpróbálom összefoglalni a tanulmányt ebben az időben. A módszertanról először. Mi volt a célunk? Igazából a jelenlegi jogszabály a közös európai menekültügyi rendszer jogi kereteit akartuk elemezni, a hiányosságait, az átültetési problémákat. Ezen kívül figyelembe vettük azokat a politikai fejleményeket, amelyek 2016-ban történtek. Igazából komputeres kutatások folytak, voltak workshopok, illetve interjúkat folytattunk, körülbelül február és május között. Úgyhogy a legutóbbi fejleményeket is megismerhetik. Uh, the study um, was already mentioned, which uh, ezt a tanulmányt, már mondtam, hogy a közös európai menekültügyi rendszer, a cia e t eh, tanulmányoztuk, az Eurodacot, Dublini jogszabályokat, és megpróbáltuk eh, a feladatköröket, felelősségeket behatárolni, illetve hogy milyen kvalifikációs irányelvi jogszabályokat, illetve kérvényfeldolgozási jogszabályokat tartatnak be. De nyilvánvalóan a sürgősségi intézkedések, amelyeket 2015 nyara óta teszünk, különösen a 2015 tanácsi döntés az áthelyezésről, a hotspotok, a letelepítés, az EU Törökország megállapodás, ezeket is tanulmányoztuk. Már említették röviden, kicsit fölvetődik a kérdés, hogy a CES el tudja látni ezt a feladatot, mert vannak hiányosságai, ezekről tudunk, és hát aztán ott a kérdés, hogy a jelenlegi válságot meg tudja oldani a CIAS. E Ez a dia csak egy emlékeztető. 2014. januárjától kezdve láthatják, hogy Olaszországban igazából eléggé stabil a beáramlók száma, de 2015 nyara óta Görögországban csúcsosodik ez ki, és láthatják, hogy most megint változik a helyzet. Úgy tűnik, hogy most megint Olaszországba jön több menekült. bizonyos elképzelések ezeknek a problémái, ez látható ezen a dián. Hát tudják, hogy igazából a CES nem fedi le a közös jelzőt, mert 28 különböző rendszerünk van. A szolidaritás, azt már említették, hogy ez egy álom, de nem a valóság. Aztán a védelem, van egy nagy hiányosság a rendszernek. A menedékkérőnek már az EU területén kell lennie. Tehát valahogy el kell idáig jutnia. Ezért aztán különböző útvonalak és áramlatok alakulnak ki, különben nem tudjuk garantálni az EU-s védelmet. Felelősség, a Dublini rendelet nem igazán jól határozza meg. Egy geográfiai meghatározást ad, ez a fő eleme, arra, hogy a felelősséget meghatározza, hogy melyik tagállam a felelős. A normák, tudjuk, hogy az irányelveket fog össze a CES minimum normákat, de a valóság az, hogy nagy a különbség a tagállamok között. A státuszt illetően nagyon eltér nek a tagállamok, egyes tagállamokban a garantált jogok, és kölcsönösen nem ismerik el ezeket a tagállamok. Aztán az adatot illetően. Um, Um, not very uh, useful. Hát, ezek nagyon hasznosak, de ezeket nem frissítették, és ez veszélyforrás. Amikor adatokkal indoklunk meg, statisztikai adatokkal új intézkedéseket. Aztán A felelősségi köröknél az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy lenne elméletileg egy szétosztási mechanizmus, tehát ez egy ö, szükségszerű megoldás, a tanács döntése. Aztán a Dublini új megoldás, amelyet májusban nyújtott be a bizottság, még mindig Dublint tekinti a CES alapjának. Ez pedig azt jelenti, hogy csak akkor helyezik át a menekülteket egy országból, hogyha több mint 150 százalékát a felszívó képességnek már elérték végrehajtatása Dublinnak, hát ez egy másik nagyon nagy kihívás. Gyakran költségesnek, nem hatékonynak ítélik, hát itt is a szolidaritás lenne a megoldás, és az, hogy ezt áthelyezés országában maradnának a menekültek. Már említették, hogy Igazából védelmet nagyon kevesen élveznek, kb. 20 ezer hely, ami védett, ez nagyon sokkal kisebb, mint amire szükség lenne. Ami az elbírálásokat illeti, vannak természetesen a CIS e rendszerben um, geográfiai faktorok, aztán látjuk, hogy most átáll inkább a rendszer egy EU-s elismerési rendszerre, illetve az első lépés ebben a folyamatban az, hogy létrehoztuk az Európai Menekültügyi Ügynökséget. Uh, uh, uh, Különböző normáink vannak, különböző jogok kötődnek bizonyos tagállamokban a különböző státuszokhoz, és jó lenne egységesíteni ezt a rendszert. De sajnálatos módon pont az ellenkező irányba mozdul el ez a rendszer. Nem jó megoldás az, hogy pozitív döntést hozunk, és aztán a gyakorlat más irányba mutat. részleges védelem, időszakos védelem. Ezzel nem élünk absz- teljes mértékben. Igazából a tömeges beáramlásokat kellene megoldani, de igazából nem sikerült ezt megvalósítani a gyakorlatban. Végül befogadás és integráció. Igazából ezeket együtt kell kezelni. A befogadást illetően van erre egy irányelv, de hát a normák eltérnek a tagállamokban megint csak, és hát ez kihat például a dublini, a dublini visszatérésekre, Ezek igazából nem valósulnak meg az alacsony befogadási normák miatt. És egyre kevésbé vonzó ez a megoldás. Majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz, de a tagállamok között vannak bevett gyakorlatok, például Ausztria, Szlovákia, kétoldalú együttműködések, ahol a tagállamok ilyen formában támogathatnak egymást. Integráció. Ezen a területen az integrációs politikák nem igazán léteznek. Múlt héten a bizottság előterjesztette az intézkedési tervét, és a lehető leghamarabbi integrációt irányozták elő. Ez kívánatos lépés lenne. Van két kérdés, a cia e en kívül, azt hiszem teljesen nyilvánvaló, hogy amikor a legális csatornák lezárulnak, akkor egy olyan rendszert kapunk, amelyet az illegális migránsok védelmére kell fordítanunk, és hát reméljük, hogy egy új legális migrációs forma alakul ki, ezt említi a bizottság közleménye is. Végül az adatok minősége ezeket frissíteni kellene. Például Magyarországra 170 ezer ember lépett be, de nem tudunk adatokat, hogy mennyien maradtak, pedig ez kihatna az áthelyezésre és más intézkedésekre is. Úgyhogy az adatoknak pontosabbaknak kellene lenniük. Végül néhány következtetés. Szerintem nyilvánvaló, hogy a CES nem oldhatja meg a válságot, nem oldhatja meg a szegénységet, és más push faktorokat sem számolhat fel. Nem oldhatja meg a mobilitást, és a gazdasági egyenlőtlenségeket sem a tagállamok között. Sokkal nagyobb ösztönzők léteznek eh, egyenlőre a másodlagos mozgásokra, a második megállapításom az az, hogy bár fontos ez a rendszer, de nem helyettesítheti a migráció globális kezelését. És a harmadik, néha én sem értem már, hogy mi a közös az európai ebben a menekültügyi rendszerben. Közös rendszerről beszélünk, de valóban úgy tűnik, hogy nagyon sok tagállam a saját rendszerét szeretné kiépíteni. Úgyhogy új pozitív dinamikára van szükség, amely egy közös politikát céloz meg. Köszönöm szépen. Ez volt a nagyon rövid ismertetőm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wagner úr, és köszönöm, hogy tartotta az időbeli korlátainkat is. Most Krisz szeretném megadni a szót aki az Európai Menekült Tanács ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szót kaptam, és köszönöm a meghívást is erre a meghallgatásra. Szeretnék valamit rögtön leszögezni az elején. Ebben mindannyian azt hiszem egyetértünk. Kifejezetten tanácsadói szerep körben vettünk részt ebben a tanulmányban. Sok tényszerű adatot közöltünk, illetve a civil ágazatból belső információkat a szerzők felé. Támogatjuk és egyetértünk sok ajánlással, következtetéssel, nem feltétlenül mindegyikkel értünk egyet. Ezt szerettem volna leszögezni, hogy én a menekültügyi tanács, tehát egy civil szervezet képviseletében vagyok itt. A mi szervezetünk 19 civil szervezet szövetsége hálózat 37 különböző országból, ami az intézkedéseket illeti, amelyek az úgynevezett migráns válság, menekült válság során történtek, és hogy milyen hatással lehetnek az alapvető jogok érvényesülésére a menekültek körében. Erről szól a prezentációm. Igazából nem olyan éles a szemem, hogy olyan jól tudja ki messzire látni, de a, az előadásom három fő részből áll. Először is az egyoldali intézkedéseket szeretném számba venni, amelyek a válság során születtek, reagálva a menedékkérők számbeli növekedésére, és elsősorban azokkal az aspektusokkal szeretnék foglalkozni, amelyek az alapvető jogok érvényesülését találhatják, és amelyek tükröződnek a bizottsági javaslatokban is, amelyek az asztalon vannak, vagy amelyek majd következnek, és két konkrét intézkedést szeretnék majd megvizsgálni, az EU szintú, szintű intézkedéseket, a hotspot megközelítés, és hogy milyen hatással lesznek ezek a menedék jogi eljárásra, illetve a valós sürgősségi intézkedés, az EU intézkedés, az az áthelyezési mechanizmus. Az EU-Törökország megállapodást meg fogom röviden említeni, de sok időm nem lesz, hogy ezzel időzzek illetve a közös menedékjogi rendszernek a további fejlődéséről is szeretnék majd beszélni. Általános megállapításként abból indulnék ki, hogy a vita egésze nagyjából arról szól, hogy a közös európai menekült rendszer, menekültügyi rendszer betölti-e a hivatását, hogy megfelele arra, hogy kezelje ilyen mennyiségben a menedékkérőket, menekülteket Európában. Nem egyszerű igen vagy nem a válasz. Egyrészt a válság azt megmutatta minden esetre, hogy a Dublini rendszer nem működik, és sok tagállam ezt felismerte, elismeri és támogatja a Dublini rendszer alapvető reformját. De az is biztos, hogy a szolidaritás hiánya és fájdalmasan érezhető EU szinten. Szó volt a közös európai menekültügyi rendszerről, eh, de azt is látjuk, hogy a szolidaritás szintje meglehetősen alacsony. És azt is látjuk, hogy nincsenek megfelelő eszközök a megállapodások és normák végrehajtására, amelyekről végül megállapodás születik EU szinten. Bizonyos mértékig az eddigi tapasztalatunk alapján eh, lehet, hogy ez nem volna lehetséges, vagyis ami a harmonizáció második szakaszában elfogadott intézkedéseket illeti, uh, for the upcoming debate, I think we also have to look at the... Meg kell vizsgálnunk minden esetre a végrehajtási szinteket és a tényleges végrehajtást sok tagállam kudarcot vallott a normák végrehajtásában bizonyos fokig, korai volna még most megállapítani, hogy az EU normái betöltik-e hivatásukat, vagy sem. Másodszor <clears throat> az az eszköz, amit EU szinten kidolgoztak, arra, hogy masszív menekült árató, áradatra megoldást találjanak, az átmeneti védelmi irányelv, ezt eddig még nem használták ki, nagyon sok a gyakorlat és politikai oka is ennek, de ez is olyas velem, amit figyelembe kell vennünk, amikor a közös menekültügyi rendszernek a reformjáról beszélünk, hiszen ez az átmeneti védelmi irányelv legalább enyhítette volna a nyomást a menedékjogi rendszerre, legalábbis több tagállamban, amelyek végrehajtották volna ezt az eszközt. Kezdjük a nemzeti intézkedésekkel, a tagállami intézkedésekkel, amelyeket több tagállam egyoldalúan elfogadott a válság során. Látható, hogy hogyan próbáltam ezeket csoportosítani. Sok mindent mást is meg kell majd még említenem, csak szerettem volna a legfontosabb intézkedéseket, trendeket kiemelni a legnyilvánvalóbb és a legkorlátozóbb megközelítés, amivel találkoztunk, az a híres kerítések felépítése, különböző nyolc országot ért ez, érint ez külső és belső határokon, illetve korlátozzák azoknak a menedékérőknek a számát, akiket beengednek napi szinten, a, illetve ahol elkezdik az eljárást. Ausztria éves határt is szabott már, ami véleményünk szerint a nemzetközi menedékjognak az egyértelmű megsértése, illetve az EU karta megsértése is, és a menedékjogi szabályoknak a megsértése is, de azért működik. Minden esetre a gyorsított bebocsátási eljárásokat is alkalmazták az biztonságos harmadik ország koncepció alapján, erre majd még visszatérek, illetve gyorsított eljárások voltak a nyilvánvalóan megalapozott kérelmeknél. Sok ország elő, elsőbséget ad Szíriának, Eritreának, de ez nem megfelelően működött több országban, mert nem tette lehetővé a lemaradások felszámolását. Aztán különböző országokban olyan trendek is kibontakoztak, nem úgy fogalmaznék, hogy, hogy minden tagállamban így van, de azért van egy olyan vita, amely egyre nagy terepet, teret nyer, vagyis, hogy a másodlagos védelmi státusz és a menedékes státusz között tegyünk különbséget Ausztriában, Németországban, Svédországban. Merült fel ez a gondolat, és vannak olyan trendek, amelyek nyugtalanítók. Svédországban például azt tapasztaljuk, hogy visszalépés történt, vagyis a nemzetközi védelmet élvezők korábban letelepedést kaptak határozatlan időre, most pedig eh, három évre, illetve 13 hónapra szólnak ezek az engedélyek. Más országokban folyamatban van a vita, és bizonyos országokban vita van azzal kapcsolatosan is, hogy talán rendszeresebben kellene felülvizsgálni, hogy a státuszt megkapott illető vajon még mindig eh, jogosult-e, vagy vissza kell vonni azt a státuszt, mert megváltozott a származási országában a, a helyzet. Úgy gondolom, hogy ez is nyugtalanító tendencia, mert tudjuk a kutatások alapján, hogy a menekült menedékjogi helyzet általában tartós trendekből alakul ki. Általában 25 év, hogy úgy mondjam, az érvényességi ideje egy-egy ilyen intézkedésnek, és hogyha átmeneti letelet települési engedélyeket kezdünk el kiadni, akkor ez már önmagában aláássa ezeknek az embereknek az integrációját. Például az munkaerőpiaci hozzáférésük megnehezedik, hiszen nem fognak olyan szívesen munkát adni olyanoknak, akik lehet, hogy jövőre már nem is rendelkeznek letelepedési joggal. Ezért fontos az, hogy mindezeket szem előtt tartsuk, majd a következő viták fényében is, már ami a közös európai menekültügyi rendszer reformját illeti. Ezek azok a gondolatok, amelyek mentén a bizottság most megoldást keres a közös menedékjogi rendszer reformjára. A harmadik, biztonságos harmadik ország koncepció használata ennek tekintetében nagyon érdekes fejleményekkel találkozunk. Másfél évvel ezelőttig az EU tagállamok nem használták ki a gyakorlatban ezt a fogalmat. Voltak olyan tagállamok, amelyek használták a jogszabályaik között, tehát volt róla törvényük, de nem használták ki jelentősen. Most azt látjuk, hogy ez lett a központja nagyon sok tagállamban a vonatkozó politikának, és nagyon fontos szerepet kapott a Dublini rendszer reformjában, illetve a menedékjogi rendszer reformjában is. Magyarország nagyon érdekes példa, a legvilágosabb példa arra, hogy ez a gyakorlatban hogyan alakulhat. Magyarország a szerb-magyar határon 2015. szeptemberétől szisztematikusan megtagadja a belépést azon az alapon, hogy nem kérhetnek menedékjogot Magyarországon az illetők, mert ezt megtehetik Szerbiában. Ez ellenében megy annak az UNHCR ajánlásnak, hogy Szerbiát nem minősítsük biztonságos harmadik országban, hiányosságok vannak a menedékjogi rendszerükben, minden esetre az UNHCR e nem minősíti harmadik, biztonságos harmadik országnak Szerbiát, mert hiányoznak a garanciák a gyakorlatban. Ugyanakkor Magyarország egy listát is elfogadott a harmadik biztonságos országokról. Ez az összes EU tagállamot tartalmazza, Görögországot is ami egyébként ellentmond egy OHCR ajánlásnak megint, és Törökország is szerepel ezen a biztonságos harmadik ország listán. Aztán Ausztria új jogszabályokat fogadott el, amelyek még szisztematikusabban kihasználják a biztonságos harmadik ország koncepcióját az kérelmezők esetében, akik a határhoz érkeznek. Tudjuk, hogy a menedékjogi eljárásról szóló irányelben különböző garanciák szerepelnek, lehet mérlegelni, hogy az illető ország biztonságos ország-e, de az is szerepel benne, hogy minden országban egyedi alapon kellene az eseteket megvizsgálni, és amikor ezt a koncepciót alkalmazhatnánk, a biztonságosság fel tételezése mellett eh, a kérelmezők ezt eh, megtámadhatják, ezt a vélemet, Meg kell persze vizsgálnunk Magyarország akkori körülményeit, illetve Görögország körülményeit is. Nagyok a kétségek, hogy működnek ezek a garanciák a gyakorlatban. A valóságban mindez azt jelenti, hogy ez a megdönthető vélelem a biztonságosság vélelme olyas valami, amit nagyon rövid idő alatt kellene megtámadni. Magyarország esetében például a törvény szerint a kérelmezőnek három napja van, hogy a saját körülményei szerint ezt megtámadja ezt a vélelmet, de mivel nincsen szinte semmi hozzáférés az ingyenes jogi segítségnyújtáshoz a tranzitzónákban, a gyakorlatban nagyon nehéz betartani ezt a határidőt. A bizonyítás terhe természetesen szinte teljes mértékben a kérelmezőkre hárul, aztán az elvárások az EU törvényekben, hogy megfelelő kapcsolat legyen a kérelmező és a biztonságos harmadik ország között, hogyha ezt olyannak minősítjük, azért, hogy visszaküldhessenek valakit az úgynevezett biztonságos harmadik országba. A valóságban ez a követelmény csak írott malaszt, mert a legtöbb esetben nincsen ilyen élő kapcsolat a biztonságosnak feltételezett harmadik országgal. És ennek a koncepciónak az alkalmazása azt is jelenti, hogy megtagadjuk a menedékkérőknek, hogy megvizsgálják az egyedi kérelmüket a kérelem érdemei alapján, hanem csak formális kritériumokat alkalmazunk, annak érdekében, hogy meg tudjuk tagadni a felelősségünket az adott tagállam esetében, és hogy az adott tagállam egy másik harmadik országra hárítsa a felelősséget. Úgy látom, hogy kiszaladok az időből, úgyhogy néhány DNA-t kell ugranom. Igen, a befogadás és menedéknyújtás. Um, reception, uh, accommodation and shelter. Igen, a menedéknyújtás, a lakhatás. Tudjuk, hogy nagyon nagy feszültséget okozott ez a helyzet sok tagállamban, mert nagyon dicséretes megpróbáltak rövid idő alatt további befogadó kapacitásokat kialakítani, és különböző létesítményeket használtak erre fel, sportcsarnokokat, tornatermeket. Ezzel ugye az a probléma, hogy fokozatosan azt tapasztaljuk, hogy ezek a létesítmények amelyek átmeneti szállásnak indultak, egyre állandóbb szálláshelyé változnak, miközben nem arra alakították őket ki, hogy tartósan itt emberek tartózkodjanak. És most említeném a legkiszolgáltatottabb menedékkérők helyzetét, ez is olyan fejlemény, amivel foglalkozni kell, hiszen ez nagyon sok feszültséget kelt a befogadó központokban. A nemzeti intézkedések közös vonása, hogy a körülmények nyomására hozták őket, áthajtották ezeket a parlamenti eljáráson néhány hét alatt, és így nem volt igazán idő arra, hogy részletes alapvető vitát, konzultációt folytassanak az intézkedésekkel kapcsolatban. Két szót szeretnék még szólni a hotspotokról és az áthelyezésről. Sőt, leginkább most az áthelyezésre ugrok, mert az egyik legpozitívabb intézkedés, ami EU szinten született, hogy megszüntesse a nyomást Görögországra, Olaszországra helyezkedő nyomásról beszélek, illetve hogy segítsen a menekülteknek. Tehát ez az egyik leghaladóbb intézkedés, de azért van néhány bíráló megjegyzésem. Az egyik, hogy természetesen ezt úgy képzelték el, hogy ez sürgősségi intézkedés, hogy Görögországot, Olaszországot tehermentesítse, de mivel nagyon nagyok a számok és nagyon bürokratikusak az eljárások, igazából nem működött soha jól, és jelenleg is látjuk, hogy nagyon kevés embert helyeznek át igazából Olaszországból, illetve Görögországból. A 75%-os küszöbérték is sok problémát vet fel. Ha azt akarjuk, hogy ez a rendszer működjön, akkor megint azt látjuk, hogy önkéntes, önkényes különbséget tesz különböző csoportok között, és hozzájárul ahhoz, hogy úgy tűnik, hogy a befogadást a jó és a rossz menekültek közötti leegyszerűsített megkülönböztetéssel akarják összekapcsolni. Ez egy kicsit kapcsolódik a biztonságos harmadik országok listájához, és harmadszor, és ezzel már tényleg lezárom, azt szeretném még megemlíteni, hogy az áthelyezés önmagában meglehetősen nagyon különös fajta szolidaritásra mutat, különösen, hogyha a magas küszöbértékeket figyelembe vesszük. Vagyis segíteni szeretnénk Görögországnak, Olaszországnak a legegyszerűbb eseteknél ahol igazából a feldolgozásban, a kérelmek feldolgozásában nem olyan nagy az idő és pénzráfordítás, de a nehezebb esetekben, az afgánoknál, irániaknál már sokkal bonyolultabb a helyzet, vagy ahol vissza kell küldeni az illetőket, és pontosan ez, amire fog a politikának, itt továbbra is a dömping érvényesül, ha használhatom ezt a szót, vagyis az első belépés szerinti tagállamra hárul mindez a probléma. Ezek azok a meggondolások, amelyeket nagyon fontosnak tartottam megemlíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Szorel úrnak adom meg a szót, aki a holland elnökség nevében fog előadást tartani, és a tagállami álláspontról fog tájékoztatni, hogy hogyan gondolkodnak a tagállamok a közös menekültügyi rendszerről, és ezzel meg is adom a szót Szorel úrnak. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai meghallgatásra, amely a migrációs áramlatok hatásával foglalkozik, hogy ez milyen hatást fejtett ki a közös menekültügyi rendszerre. Én a soros elnökséget képviselem a tanács részéről, nem mondanám, hogy az összes tagállami álláspontot képviselem. Először is egy-két gondolat erejéig szeretném kontextusba helyezni a mostani helyzetet. Hogy hogyan is indult ez januárban, az elnökség elején, illetve milyen kihívásokkal, gondolatokkal kellett megbírkoznunk az elnökség során, valamint az első csomaggal kapcsolatos munkáról is szeretnék beszámolni, amely most már előttünk van. Tehát a kontextus. A tanács megállapodott abban, hogy előrelépést kell tenni a közös keret javítása érdekében, hogy hatékony legyen ez a politika. Az Európai Tanács ö, megnevezte azokat a kérdéseket, amelyek gondot okoznak egyedül. Az első a biztonságos ország kérdése. Illetve ott van a Dublini javaslat is, amelyel szintén foglalkozunk. Nos, véleményem szerint nagy kihívást jelentett a helyzet az elnökség elején, hiszen ott volt a migrációs válság, amely nagyon sok gyengeségre fényt vetett. Ugye erről már hallottunk. Másrészt azonban egy új rendszert szeretünk volna felállítani, amely a jövőbe, jövőben megoldásokat adhat. Itt vészhelyzeti intézkedések, illetve hosszú távú intézkedések is szerepeltek a tavalyi év során, illetve az év elején láttuk, hogy milyen óriási migrációs áramlat érte el az Európai Uniót, amely hosszú távú hatásokat fejthet ki, a Schengeni zónát destabilizálhatja. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tanács és a parlament együttműködjön, megerősítse a közös menekültügyi rendszert, és egy olyan humánus rendszert hozzon létre, amely meg tud birkózni mind a menekültek, mind az illegális bevándorlók áramlatával, méghozzá hatékonyan. A menekültügyi politikáról szóló viták során, amely az első csomag benyújtását megelőzte, a legtöbb tagállam azonosította a jelenlegi rendszer strukturális problémáit. Itt főleg a különböző rendszerek párhuzamos léte okoz problémát, illetve az, hogy a befogadási körülmények nagy eltéréseket mutatnak. Azt látjuk, hogy a reform ezeket a különbségeket csökkentheti, illetve harmonizálhatja a közös szabályok megvalósítását a különböző tagállamokban, és így a másodlagos mozgásokkal is hatékonyabban megbirkózhat. Három elemet szeretnék kiemelni a közös menekültügyi rendszer kapcsán. Az első, az elnökségi kezdeményezés a menekültügyi politikai konvergenciát vette célba. Azzal a célnal, hogy a menekült kérőket igazságos bánásmód érje, illetve egységes szabványoknak, szabványoknak megfelelően történjen az eljárás, és reméljük, hogy ez valóban meg is valósul, hiszen jelenleg nem ez a helyzet. A mostani gyakorlat óriási eltéréseket mutat, ezt orvosolván megpróbáljuk az el, a menekültügyi kérések elfogadásának arányait közelíteni egymáshoz. Itt egy információ cserét javasoltunk a származási országokra vonatkozóan, illetve közös értelmezési lehetőséget biztosítanánk. Az EASO feladata az, hogy ezt a kísérleti projektet végigvigye. A második elem a biztonságos országok, származási országok listája. Ezen rendszer keretében prioritásokat állítottunk föl a biztonságos származó országok listájára vonatkozóan, és megpróbáltunk egy közös listát létrehozni. A tanács megfogalmazta saját álláspontját, és nagyon reméljük, hogy a következő elnökség, a szlovák elnökség során meg is kezdődhetnek majd a tárgyalások. Várjuk az elzó szakértők véleményét a javaslat függelékében szereplő országok esetében. Itt az emberi jogi ügynökség közösen, illetve a parlamenttel közösen elemezni fogjuk és értékelni, hogy mely országok kerüljenek -e fel erre a listára. A harmadik gondolat a biztonságos utak, biztonságos Európába való bejutási lehetőségek kérdése az elnökség során megpróbáltunk jogilag biztosított utakat létrehozni, amelyek alternatívát adhatnak az illegális bevándorlói útvonalak számára, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy itt sokszor emberi életek esnek áldozatul. A nemzetközi védelmet megilletők számára biztonságos utakat kell biztosítani, illetve az embercsempészek munkáját valahogy ki kell kerülni, meg kell előzni. Némi előrelépés történt 2015 óta. A bizottság a harmadik jelentését közreadta már, és hamarosan megjelenik a negyedik jelentés. Ebben a témában több mint 3000 ember eh, letelepítésre került, és nagyon reméljük, hogy ez a szám tovább növekedik. Azonban javítani kell a helyzetet, és ahogyan említettem, az Európai Unió, illetve a Törökországgal kapcsolatos megállapodás keretében további előrelépéseket várunk. az eljárások véglegesítése folyik, és nagyon reméljük, hogy a törökökkel megállapodásra jutunk, a UNHCR-ral, eh, illetve az EASO-val is közös kereteket sikerül majd létrehozni. Aztán elindult a munka a reform csomag kapcsán, a Dublin, a Eurodac, illetve az Európai Menekültügyi Ügynökség kapcsán. Ahogyan önök is tudják, május 4-én terjesztettük be a javaslatot, illetve az előzetes eszmecserékre sor került. Úgy tűnik, hogy a Dublini rendelet reformját egyetértés övezi, megpróbáljuk rövidíteni a határidőket, illetve megfelelő jogorvoslatot biztosítani, azonban nem meglepő az, hogy a korrektív allokáció tekintetében nagy, nagy eltérések vannak a tagállamok között, és azt gondoljuk, hogy a különböző érintett szereplők rugalmasságára nagy szükség lesz. A reform lényege a következő. Egy európai menekültügyi rendszer nem állhat fel úgy, hogy a menekültügyi kérelmek nagy részét csak egy pár országnak kell kezelnie, óriási a migrációs áramlat, és megfelelő rendszert kell felállítani, olyan rendszert, amely azonnal ütőképes, azonnal reagálni tud. Ahogyan Krisz is említette, a sürgősségi áthelyezési rendszer nem ugyanolyan, nem ugyanaz, mint a Dublin rendszer, azonban vannak hasonlóságok. Keményen dolgoztunk azon, hogy fölgyorsítsuk ezeket az áthelyezéseket. Együttműködtünk a tanácsban a különböző delegációkkal, és megpróbáltuk kezelni a tagállami kérelmeket. Célunk az, hogy mindenki időben teljesítse kötelezettségvállalását. Némi előrelépést látunk, azonban ö, van még lehetőség a továbbfejlődésre az áthelyezés tekintetében, illetve úgy látszik, hogy a tagállamok egyenértenek abban, hogy az eurodakot ki kellene bővíteni. A határ átlépések ellenőrzése tekintetében, illetve a szabályok betartása érdekében. Ugyanez vonatkozik az EASO szerepének megerősítésére. A reformok megvalósításának kulcs szereplője lehet az EASO, a jelenlegi javaslat részleteiről holnap fogunk beszélni a munkacsoportokban, és ez kiváló kezdete a tárgyalássorozatnak. És végül hadd mondjam el, hogy ahogyan önök is, mi is várjuk a bizottsági javaslatot, amely a reform második részével foglalkozik, a második csomagjával, amely a befogadási körülményekkel foglalkozik, illetve a kvalifikációs irányelvel. Tisztelt elnök asszony, zárásképpen hadd mondjam el, hogy az elnökség, illetve a tagállamok fölismerik, az, hogy egy megfelelően működő menekültügyi rendszerhez integrált megközelítésre van szükség. Fontos, hogy saját házunk táján is rendet tegyünk, de ezen kívül kitekintsünk a külső dimenziókra is, javítsuk a tranzitországokkal, illetve a származásai országokkal való kapcsolatunkat. Úgy gondoljuk, hogy a bizottsági múlt heti közlemény előrelépést jelenthet. A holland elnökség lassan a végére jár, és úgy érezzük, hogy az elmúlt hat hónapban minden tőlünk tehetőt megtettünk annak érdekében, hogy az európai menekültügyi agendát előre vigyük, befogadó jelleggel pártatlanul, és most átadjuk a stafétabotot a szlovák elnökségnek, abban a reményben, hogy folytatják a munkánkat. Köszönöm, Szorel úr. Most pedig megnyitom a kérdések sorát. Coelho, Szippel, Stevens és Gomez kollégák kértek eddig szót. Igen, Wikström asszony is. És utána lezárom a hozzászólók is, tehát Coelho úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy most már egyértelmű, hogy jobb és működőképesebb cia re van szükség egy közös rendszerre, és minnyáján egyetérthetünk, hogy az új ügynökség nagyon fontos szerepet játszik majd ebben a tekintetben. Köszönetet szeretnénk mondani a három meghívottunknak, és Wagner úr az ön tanulmányában hallottuk, hogy az új ügynökség a politikánk megvalósítását kell, hogy ellenőrizze. Konkrét kérdéseim vannak az előadókhoz, és szeretném ezeket önöknek címezni. Először is, egyetértenek-e a jelenlegi ötös fejezetes javaslattal a bizottság javaslatában hogy a közös menekültügyi politikának minden egyes részét újraértékeljük. Ez elegendő? Vagy úgy gondolják, hogy valamiféle fenyegetettségi értékelési mechanizmusra van szükség, csak úgy, mint a parti őrség esetében is alkalmaztuk el. Másodszorban. Önök úgy gondolják, hogy az ügynökség az áthelyezés monitorozásában is szerepet kell, hogy játszon. Harmadik kérdésem, a bizottság majd azt javasolja, hogy kiterjeszte a közös menekültügyi rendszert. Szorel úr már beszámolt a második lépésről. Önök úgy gondolják, hogy egy kvázi föderális rendszert lehetne megvalósítani a menekültügyi kérelmek feldolgozására? Igen, miért? Thank you, Mr. Coelho. Coelho úr, köszönöm, most pedig szépen asszony. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani a három hozzászólónak, és kérdéseim is lennének. Wagner úr, köszönöm, hogy nem csak azokat a pontokat említette, amit itt a parlamentben mindig említünk, hanem ön megemlítette azt is, hogy milyen nagy gazdasági különbségek vannak a tagállamok között. Köszönöm, hogy ezt kiemelte, mert tényleg ez azt eredményezze, hogy különbözőek a normák, de különböző a lehetőségek is a védelem megvalósítására. És természetesen ez felelős azért, hogy az EU-n belül a migráció ennyire kiegyensúlyozatlan. Wagner úr. A menekült kótáknak a megszabása. Az a kérdésem, hogyha lenne egy harmadik ország, egy A ország, és az A országból valamelyik eh, európai országba beadják a kérvényüket, de különbözőek az elismerési kvóták. Azért egyszerűen, mert eltérnek az eljárások, vagy a tagállamok különböző politikai akaratot demonstrálnak ezzel, vagy mert abból az adott országból egy megadott államot céloznak meg az EU-n belül a menekültek. Um, an Chris Pollitt, die Frage er die... És másik országból pedig másik országot. Aztán az áthelyezés, a relocation, ez tényleg annyira kitűnő rendszer lenne. Szerintem ez inkább mazsolázgatás, mert akik nek elismerik a menekült kérelmét, azokat át lehet helyezni. De én úgy gondolom, hogy az elképzelés az az lett volna, hogy lett volna egy átmeneti időszak, ami alatt fokoztuk volna minden tagállamnak a készségét és felkészültségét arra, hogy befogadjanak menekülteket. Hát most a gyakorlatot nem akarom értékelni, de egy átmeneti időszak az jó ötlet lenne, de nyilvánvalóan hosszú távon ez nem megoldás. Aztán Sorel úr. A letelepítés, a resettlement – a tagállamok és Törökország egyessége. 72 ezer a szám, ami a dokumentumban szerepelt. De mennyi idő alatt? Ami azonban még fontosabb ennél. Van egy közös megállapodás az EU részéről? A libanoni és jordán állampolgárok letelepítését illetően? Ha igen, milyen számban? Aztán a biztonságos harmadik országok kérdése. Mi mindig azt mondjuk, hogy vannak bizonyos biztonságos országok, de ennek ellenére az onnan jövő kérelmeit mindig egyénileg bíráljuk el, pár gyorsított eljárásban. Ez akkor elmondható, hogy ez ahhoz vezet bizonyos tagállamokban, hogy a menedék kérőknek ilyenkor be kell bizonyítani, hogy bár biztonságos az ország, mégis őt életveszély fenyegeti? Például van egy bizonyos csoport, kínzásnak vannak ki e, téve, és akkor én menedékjogot kérek arra hivatkozva, hogy engem ne kínozzanak be, de hát hogy tudom bebizonyítani, hogy ha ott maradnék, akkor tényleg megkínoznának. Úgyhogy én szeretném tudni, hogy gyakorlatban hogy működik ez a dolog. Köszönöm szépen. Mm, asszony Stevens asszony. Dank u wel, voorzitter. Ik zou ook graag de sprekers willen bedanken voor hun... Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki eljött ide ma hozzánk előadni. Lenne néhány kérdésem. Önök az áthelyezésről, a relokációról is említettek néhány szót, mint egy olyan módszerről, amely megoldás lehetne. Belgiumban, és például az Egyesült Királyságban is, már bebizonyosodott, hogy a relokáció módszere jól működik. Vannak olyan kérelmezők, akiket szerencsésen letelepítettek ebben a két országban. Ez kihatással van, aztán tovább gyűrűzve a csempészek tevékenységére is, mert már nem érzik úgy az emberek, hogy fizetniük kell a csempészeknek, és így csökken az emberkereskedők forgalma. Tehát az én kérdésem az, hogy miért nem koncentrál erre a megoldásra a közös európai rendszer, hiszen ez megoldás lenne arra, hogy megfosszuk a csempészeket az ügyfelektől, és így segítsük Európát is, és a menekülteket is. Ez reményt ad az embereknek, és átlátható rendszer teremt, ezen kívül európai rendszer, közös rendszer is lehetne. Lehetővé tehetné, a jordán állampolgároknak, vagy máshonnan származóknak, hogy menedéket kérjenek. Aztán vannak push tényezők és pull tényezők. Nem szabad megfeledkeznünk a probléma kiváltó okáról, a push faktorokról, de ezeket nem tudjuk ellenőrizni. A pull faktorokat azonban igen, az, hogy miért vonzó Európa. A gazdasági menekültek. A gazdasági menekültek nem szabad, hogy elrejtőzhessenek a valós menekültek közé. Ki kell őket szűrnünk. Amíg ilyen nagy számban érkeznek menekültek, addig a gazdasági menekültek mindig megpróbálnak majd mögéjük rejtőzni. Hogy lehetne ezt a problémát megoldani? Ezen kívül én úgy gondolom, hogy csökkentenünk kell a vonzó faktorokat Európában. Köszönöm. Köszönöm, Komas asszony. Igen. Szorell úr. Kivállalja felelősséget az 55 ezer emberért, aki ott ragadt Görögországban. Nem kellene, hogy ez legyen az első számú megoldandó kérdés. Nők, gyermekek, humanitárius kérdések. Európai területen történnek ezek a jogsértések, problémák. Ki dönti el, hogy ezek az emberek prioritást kaphassanak-e a probléma megoldás során. Nagyon sok nő család egyesítésre vál. there are countries who are volunteers for relocation to accept. Amikor vannak önkéntesen vállalkozó tagországok, például Portugál, hogy befogadjanak menekültek, akkor sem működik a rendszer. Nem küldenek embereket. A megszorítási intézkedésekkel is küzdő országokban még nehezebb a helyzet. Senki sem akarja, hogy működjön ez a rendszer senki se akar fölvenni a kesztyűt azokkal szemben, akik azt akarják, hogy nem működjön a rendszer, hogy kudarcba fulladjon ezen kívül. Felmerült valakiben az, hogy a biztonságos ország meghatározás az ez egyezmények szellemében teljesen illegális? Ezen kívül. Ebben a szellemben. Figyelembe vették-e azt, hogy a biztonságos országok listája a nemzetközi törvények megszegése? Az elzó, amúgy sincs elég emberük, és amúgy sincs semmi közük ahhoz, hogy harmadik országokat értékelgessenek. Vagy a FRA, az Alapvető Emberi Jogok Ügynöksége. Miért őket kérdezik, miért nem kérdezik a UNHCR-nak a véleményét, az ENSZ-nek a véleményét? Na, az megoldás lenne. Kérdezik meg őket, hogy egy ország biztonságos-e. De egyáltalán nem tudom, hogy ez az elképzelés elfogadható-e. Végül. akadályozza meg a tanácsot abban, hogy biztonságos és legális megoldásokat alkalmazzon. Mert nem valósítják meg? Sok nigériai menekültünk van, de nagyon sok nigériai nagykövetségünk is Európában. Miért nem kérjük meg őket, hogy világítsák át a saját állampolgáraikat? It's like who are main exporters of refugees, asylum seekers, uh, Ethiopia, Eritrea. Szudán, mi, mi a, akadályozza meg a nagykövetségeket és a konzulátusokat, hogy elvégezzék ezt a munkát? És mi volt ez a dolog, hogy az eazo nak az átszervezése? Hát még nem olyan régen létezik az EAZO. Mi a célja az átalakításának? Tudva, hogy nincs elég emberük. Szorel úr, mi az értelme az EAZO átszervezésének? Hiszen erről beszélt. Köszönöm szépen, Wikström asszony általános megjegyzésem. Egyetlen dolgot tudunk biztosan, és ezt érezzük is. A történelem ismétli önmagát. 2013. júniusában megszerveztük a CIE-ezt, a közös menekültügyi rendszert. Strasbourgban én emlékszem, mintha csak te, ma lett volna ez úgyhogy a történelem megismétli magát, ma megint itt vagyunk, más kontextusban, más tények között. Úgyhogy nagyon általános a kérdésem, de szerintem nagyon fontos. A bizottság új javaslatával ez most már egy próbát kiálló új rendszer lesz, egy ellenálló rendszer, amely kiállja az idők szavát. Mert átfogó megoldás, EU28-ak részvétele, ezt tudjuk, de látnunk kell azt is, hogy a fő elem az az, amire senki nem adott választ. Elég ellenállóak, elég életképesek ezek a megoldások? Nem csak három évre szólnak? Vagy változtatkatni fogjuk az irányelveket, rendeletekké, csak kozmetikai kiigazításokat fogunk végezni? Vagy most tényleg jó megoldást találtunk, és tényleg megoldjuk azt, hogy bízhassanak benne az állampolgárok Európában. Ez a mi válságunk. Ez nem a menekültek válsága, hanem az, hogy az állampolgárok már nem bíznak bennünk. Az európai politikusokban, az európai intézményekben. Szerintem ez a válság. Ezek a válságok megoldják ezt a problémát? és lehetővé teszik azt az állampolgároknak, hogy úgy érezzék, hogy bízhatnak az európai intézményekben a jövőben. Lugá, legális megoldásokról beszélünk. Azt mondjuk, hogy osszuk meg a felelősségi köröket egyenlően a 25 tagállam között. Egy specifikus kérdésem lenne Sorel úr. We heard ministers from Sweden and from Austria and Osztrák és svéd minisztereket is hallottunk nyilatkozni múlt héten, hogy szükség van arra, hogy további harmadik országokkal paktáljunk le. Úgy, mint ahogy megtettük ezt Törökországgal. Nem tudjuk, hogy kivel, de hogy legyen ilyen és az osztrák belügyminiszter is említette ezt múlt héten, Svédországnak az új EU minisztere is, hogy szükség van arra, hogy újabb egyezményeket kössünk az EU törökországi mintájára. Ez tényleg téma a tanácsban? Ez a kérdésem. Lesznek még ilyen egyezmények? Vagy mielőtt itt teljes mértékben zavaros egyezményeket kötünk más országokkal, megoldjuk magunk a problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wikström, asszony, Verzsi asszony következik. Oui, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen először is a három előadónak a felszólalását. Mindenki ezt állapítja meg, hogy nem működik ez a megállapodás. Szorel úr elmondta, hogy egyféle elbánásban kellene részesíteni a menekülteket függetlenül az országtól, és a nemzetközi védelemre szoruló embereknek biztonságos módon kell tudniuk megérkezni az Európai Unióba. Úgyhogy a fővonalakban ezek szerint minden jól működik elvben, de amit én nem hallottam ezzel kapcsolatosan, hogy hol tartunk a biztonságos érkezéssel kapcsolatosan. Beszélt az áthelyezésről, de a legális és biztonságos útvonalakhoz ennek semmi köze nincsen, hiszen ez már egy köz, következő fázisra vonatkozik hogy az Európai Unió meg tudja engedni, létre tudja hozni ezt a biztonságos érkezést, illetve a biztonságos országok is ezt lehetővé teszik el, és hogyan lehet azt biztosítani, hogy a kérelmeket egyenként bírálják el egyedi alapon, függetlenül a származási országtól, hol tartunk eh, a Törökországgal kötött megállapodás véglegesítésében, eh, vagy hogy ez most megállapodás, vagy nyilván eh, nyilatkozat, vagy mi lett a minősítése. Azután hogyan gondolkodnak a különböző szereplők azzal kapcsolatosan, amit múlt héten jelentett be a bizottság a migrációs megállapodással kapcsolatosan, ami tulajdonképpen az EU-Törökország megállapodásnak a módosítása vagy modalizálása, attól függően, hogy, hogy milyen származási országból érkeznek a menekültek az Európai Unió területére. Mi a tanácselnökségének az álláspontja az erét reából érkező menekültek esetében, hiszen ott emberiség elleni bűncselekményekről van szó ebben az országban. Az önök elnöksége alatt történt az a találkozó is, ahol az eritreai miniszterelnök is megjelent, ahol eléggé hajmeresztő megállapítások hangoztak el. És mit tudunk tenni ennek érdekében, hogy azt az eltérést, véleménybeli és viselkedésbeli eltérést megszüntessük a tagállamok között, tagállamok között amelyet már mindenki elé, elítélt. Nagyon jó, hogy szép beszédeket hallunk, de a gyakorlatban úgy látszik semmi nem működik, és a tagállamok, és ezt az egyikük mondta is, nem tesznek eleget a követelményeknek vagy a vállalásaiknak. Úgy látom, hogy egyre nehezebb a helyzet, egyre veszélyesebb, nem csak a gazdasági és a menekültek közötti megkülönböztetésben, hanem az úgynevezett jó és rossz menekültek közötti megkülönböztetés is veszélyeket rejtegelt. Ez tulajdonképpen megtagadását jelent bizonyos emberek számára a menedékjóknak. Tehát nagyon sok agasztó dolog hangzott el, minden esetre konklúzióként, javaslatként én továbbra is azt mondom, hogy órásek a kétségek bennem. Köszönöm szépen. Hát itt tartunk. És most jönnek a válaszok, nincsen könnyű dolgok, mert eh, nagyon kevés az időn, kérem, hogy legyenek nagyon tömörek, rövidek két percben. Tudom, hogy Szorel úr nagyon sok kérdést kapott, de mégis kérem, hogy próbálják tartani önöket, magukat ezzelhez az időkorláthoz. Az előző sorrendben, Wagner úr. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan szeretnék válaszolni az elszóval kapcsolatosan. A monitoring, igen, ez egy jó első lépés lehet. Itt egy uh, nagy kihívás van az ELSO számára. Task was support um, um, EU member states and now Előbb támogatásról beszéltünk, most pedig nyomon követésről, ez egy kétszakaszos dolog, és nagyon nehéz ezeket a nehézségeket leküzdeni. Említették az előbb, hogy az ELSZ-nak nincsen elég felkészült személyzet és erőforrása. Minden esetre egy testületnek kellene a döntést meghoznia, ez lenne egy menedékjogi testület. Ennek valóban lenne értelme. És ami az elismerési kótákat illeti. Úgy vélem, hogy nagyon sok oka van a különböző elismerési kvótákra, és úgy gondolom, hogy ezt nem lehet soha teljesen harmonizálni. Nagyon örülök, hogy emberi lények hoznak döntéseket, és persze más és más mindig az interjú elvégzésének módja, és mások az előfeltételezeik is, feltételezéseik is, és más lesz ennek az eredménye is. De hogyha a különbségeket tekintjük, a védelmi státusz, a menekül státusz és a másodlagos védelem között mindig is volt olyan tendencia, hogy bizonyos országok az alárendelt másodlagos védelmet adják meg, mint a menedék jogot Svédországban. Ez harmonizált volt, és most visszaléptek, és alacsonyabbak a jogok a másodlagos védelemnél úgyhogy én ezt negatívumnak tartom a magam részéről. Emlegették a külső folyamatokat is, Stevens asszony. Nagyon sok még a feladatunk a jogalapokkal kapcsolatosan, hogy ezt mindezt hogyan lehetne elvégezni, és röviden említettem az előadásomban az területiség elvét is, ez is sok terhet jelent vagyis ugye EU területre kell érkeznie az illetőnek, hogy menedékjogot kérjen, de vannak bizonyos, bizonyos érkezi, biztonságos útvonallal kapcsolatos eljárások, magán szponzori programok működnek Kanadában. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó program, és a vízumkönnyítést is javasolták többször, ami pedig a család egyesítést illeti, ez is egy ilyen lehetőség, ahol biztonságos útvonalon juthatnak el az emberek Európába, de ez gyakran tévútra siklik, hiszen a különböző tagállamok különböző jogokat adnak meg a különböző csoportoknak, és így megnehezítik a családegyesítést, úgyhogy szerintem ez nem jó irány. Vannak esetek, amikor egyértelmű a kapcsolódás az adott országban élőkkel, és mégis ott ülnek a családtagok Törökországban, és nem tudnak Ausztriában, Németországba utazni. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy röviden szólt. Köszönöm én is nagyon röviden az menekültügyi ügynökségre történt javaslattal kapcsolatosan a monitoring és az eszközök, amiket bemutattak ott. Nagyon szofisztikált nyomonkövetési módszereket is tartalmaznak, például mintavételt, hogyha valamilyen konvergenciát szeretnénk a döntéshozatalban, akkor ez nagyon lényeges lesz. Ami az egyedi döntéseket illeti a kérelmekkel kapcsolatosan, a tagállamoknál van még mindig az illetékesség, ez nagyon fontos dolog. És amit Martin mondott, az is nagy igazság, azzal kapcsolatosan, hogy mennyire ellentmondásos az ügynökség természete. a tagállamokat támogatjuk, vagy támogatja az ügynökség, és ahogyan egyre inkább a döntéshozatalban nagyobb szerepet kap az ügynökség, mint most Görögországban, belütközünk ebbe a kérdésbe, hogy független ez az ügynökség, illetve hogy milyen célokat szolgál. Ez úgy vélem, hogy kulcsfontosságú kérdés lesz, ami pedig a központosított EU döntéshozatalt illeti. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban az ügynökség nincs, nem rendelkezik védelmi mandátummal, és hogyha el akarunk mozdulni egy központosított EU döntéshozatal felé, ez kulcsfontosságú probléma, amit meg kell oldanunk. A kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani ezt hogy ez az ügynökség vagy testület a nemzetközi védelem érdekét szolgálja, és ne az egyes tagállamokét. Aztán az áthelyezése kapcsolatosan valóban ezt átmeneti mechanizmusnak szánták, és nem tudom, hogy mennyire átmeneti ez, már csak ha azt nézzük, hogy a bizottság milyen javaslatot tett a Dublini, Dublini reformra, reformra, akkor azt látjuk, hogy a 75%-os értéket felváltja a biztonságos harmadik ország koncepciója, illetve a biztonságos származási ország koncepciója. Vagyis nem vagyok annyira biztos abban, hogy ez merre vezet, vagy hová vezet. Aztán az utolsó gondolatom a külső feldolgozással kapcsolatosan. Úgy vélem, hogy az áttelepítés olyan eszköz, ami megvan. Várjuk, hogy a bizottság elkészítse ezt a nagyon ambiciózus javaslatát az áthelyezéssel kapcsolatosan, illetve az áttelepítéssel kapcsolatosan, ezt már többször bejelentették. Ez valóban szükséges nem kell a külső feldolgozással kapcsolatosan eh, kalandokba bocsátkoznunk eh, nagyon rázós ügyekben, amikor vannak olyan eszközeink, amelyek már bizonyítottak, működnek. Több eh, befektetésre van szükség, és politikai akaratra. Ugyanez vonatkozik a családegyesítésre is. Egyetértek azzal, amit Mártin mondott. Ez olyas valami, ami most már teljesen rossz irányba mutat, hiszen egyre inkább kitoljuk, késletetjük az családegyesítési eljárásokat bizonyos tagállamokban, és egyre több egyedülálló nő érkezik gyerekekkel a görög szigetekre, és ezzel is sürgősen foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. Szorel úr. Én is megpróbálok röviden, és mégis mindenre kiterjedően válaszolni. Nagyon fontos kérdéseket tettek fel, hogy a tanács például hogyan talál majd megoldást ezekben a kérdésekben, azt nem tudom. A monitoring szerepe az ügynökségnek nagyon jó javaslat, mert a Söval rendszert is hangsúlyozza, ami ott nagyon jól működik. Szipó asszony számokat kért. Milyen számokkal dolgozunk? 18 ezer a júliusi döntésből, és 54 ezer a tartalékból. Um, uh, is finished and we conclude that És a fenntartható csökkentését szeretnénk elérni a Törökországból érkezőknek. E, jelenleg a számokról nincsen még szó, és azzal is egyetértek a biztonságot, illetve a, az egyedi esetekben lehetnek e, fenyegető körülmények is. Legalábbis én ezt e, tudtam meg Hollandiában. Aztán volt szó erről az 50 ezres számról is. Múlt héten a tanácsban napirendre került ez. Önök is bizonyára tudják, hogy az UNHCR és Görögország eh, elkezdte az 50 ezer menekült elő regisztrációját Görögországban az idomeni tábort felszámolták, áthelyezték az ott lévőket, és próbálunk mindenkit arra rábírni, hogy a befogadási feltételek jobban működjenek a, a táborokban, és az easo több segítségre van szüksége a regisztrációval, az áthelyezéssel kapcsolatosan is, mert ilyen kötelezettséget vállaltunk Görögország irányában is, és különösen a legkiszolgáltatottabb csoportokra kell összpontosítani. Említette a biztonságos származási, illetve harmadik ország fogalmát, hogy ez nem felel meg a nemzetközi jognak. Szerintem igen, legalábbis az APD, az menekültügyi eljárási irányelv beszél erről, az önök parlamentje és a tanács kérte az elszót, hogy véleményt, illetve jelentést készítsen a biztonságos származási országok listájáról. Aztán a millió dolláros kérdést is feltette Wikström asszony szokás szerint, vagyis hogy ellenálló rendszert tudunk-e kiépíteni, vagy tartós rendszert. Én ebben reménykedem. a legutóbb is azt gondoltuk, hogy ez így történik. Hogyha a személyes véleményemre kíváncsiak, szerintem lesz még ennek egy negyedik verziója is. De ez tényleg a személyes véleményem. 35 éve dolgozom ezen a területen, nem mint tanácsi elnökség. Mégis olyan lépéseket is említettek, amelyek talán túl uh, messzire mutatnak bizonyos résztvevők számára a tanácsban és a parlamentben is, tehát még nem született meg a megoldás, de arra tartunk, amikor végső soron csak egy rendszerben tudunk gondolkodni, ami nem a jelenlegi rendszer. Aztán a külső-belső dimenzióval kapcsolatosan valóban rendet kell tennünk, de ezt annélkül nem tehetjük meg, hogy a külső dimenziót is rendben -e tennénk. Többször említették, egyébként itt várjuk a bizottság javaslatát is, az állandó átelepítésre vonatkozó javaslat tekintetében. Az átelepítés érinti a harmadik országokat definíció szerint. Ez a külső dimenzió és ebben az esetben ennek érvényesülnie is kell, ami Eritreát illeti végül. Rájuk az áthelyezés kritériuma vonatkozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Sorel úr, és köszönöm szépen minden a hármuknak, Wagner úr, Bolet úr és Sorel úr a felszólalásokat, és hogy részt vettek ezen a rendezvényen. És most a második panel következik ma délutára. Egy pár uh, perc, hogy mindenki elfoglalja a helyét. So, uh, for the next one. I will ask uh, the speakers for the second panel. Kérem a második uh, ülésszak résztvevőit, amely a jövőről, az előre lépésről szól, a CS-szel kapcsolatosan, ennek a felülvizsgálatával kapcsolatosan, hogy foglaljanak helyet. Ryan úr, Sembri úr és uh, Bender, illetve meg a van asszonyok, kérem, hogy foglalják el a helyüket a pódiumon. as uh, Mrs. Cambry has to take a, uh, a flight. Uh, Cambry úrnak mm, megy a repülője, ezért őt arra kérem, hogy először tartsa meg az előadását. Az EASO részéről érkezett, és meg is adom neki a szót azonnal. Mrs. Cambry, please. Thank you, Chair. Thank you, uh, for inviting my... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívták az ügynökségünket. Nagyon örülök annak, hogy meghívtak erre a mai találkozóra, és a hotspot megközelítésről szeretnék beszélni, illetve arról, hogy a közös menekültügyi rendszer revíziójában mennyire lehet ezeket integrálni. Először is Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy hogyan is néz ki Görögországban, illetve Olaszországban a hotspotok helyzete. Nagyon sok megjegyzést, hozzászólást hallottunk ebben a témában, úgyhogy azt hiszem eljött a pillanat, hogy beszámoljak erről. Görögországgal kezdeném. Két fő folyamat ban veszünk, szerep, veszünk részt. Az egyik az áthelyezés, illetve a másik az Európai Unió és Törökországi megállapodás megvalósítása. Ami az áthelyezést illeti, ahogyan már korábban elhangzott, az információs szolgáltatásban veszünk részt, illetve az előregisztrációs gyakorlatban amelyet fontosnak tartok hangsúlyozni, az az, hogy amint előregisztrálásban részt vesznek ezek az emberek, utána valóban regisztrálni kell őket, hiszen, hogy önök is tudják, az áthelyezéshez regisztrációra van szükség, így egy arra kérjük a görög hatóságokat, illetve tájékoztatjuk őket arról, hogy készen állunk a regisztrációra. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy 1420 embert helyeztünk át Görögországból, ami pedig az EU-török megállapodást illeti. Három szigeten, Lesbos, Számosz és Kiosz szigetén tevékenykedünk, és ott tulajdonképpen interjúkat készítünk, interjúkat készítünk azokkal, akik ott vannak a szigeten, nem mi döntünk a sorsuk felül, felől, hanem véleményeket formálunk minden egyes esetről, és a görög hatóságok hozzák meg a végső döntést a menekültügyi kérelmekre vonatkozóan. Ennyit Görögországról. Olaszországban megpróbáljuk a jelenlétünket megerősíteni, itt is az áthelyezéssel foglalkozunk, illetve a hotspotokban, a központokban, az úgynevezett habokban tevékenykedünk, hiszen itt folyik a regisztráció. Egyre többen érkeznek Olaszországba, illetve nagyon sokan érkeznek Eritreából, az eritreaiak pedig jogosultak az áthelyezésre. Nézzük meg, hogy mi hogyan is kapcsolhatjuk a mai témánkhoz ezt a tapasztalatot. Nos, alapvetően két aspektust kell kiemelnünk. Az első az operatív aspektus, Nagyon fontos, hogy egyre nagyobb műveleti kapacitásunk legyen. A bizottság javaslata az új ügynökséget illetően is erről szól. The means to be able to deploy quickly our people. Most folyamatosan azzal a problémával kerülünk szembe, hogy szakértőket találjunk, akik ahhoz fotóban az elvégzendő munkát, amit ismertettem, elvégezhetnék. Az új rendelet az önkéntes rendszertől egyre inkább eltávolodik. Tehát alapvetően az elzó a javaslat szerint 500 szakértőt használhatna, és ezeket kötelezhetnek arra, hogy három napon belül bevetik őket. Ezen kívül, mivel nyilván bizonyos tagállamok azt mondják, hogy nekik nincs ennyi szakértőjük, tehát egyre inkább a saját erőforrásainkat használjuk. Ezért aztán az ügynökség növekedni fog hogy a saját erőforrásainkat használva részt vehessünk a saját személyzetünkkel a műveletekben. Másodszorban egy olyan ügynökségre van szükségünk, amely összefogja a menekültügyi rendszereket, és felügyeli a végrehajtást. Az eredetország hármas fejezete lesz az alapja annak, amelyre építve az össz, egy összefogott rendszert alapozzuk. Ezen kívül az ügynökségnek műveleti normákat is, és iránymutatásokat is meg kell fogalmaznia, és ez megint csak összefogja a menekültügyi politikákat, egységesíti őket. Aztán fölmerül a végrehajtás ellenőrzésének a kérdése, ez már fölmerült a vitában korábban. Az ügynökség új szerepet kap, kap egy olyan mechanizmust, amivel ellenőrizheti a tagállamokat és aztán a bizottságra vár a feladat, hogy lépéseket tegyen, hogy eldönthessék, hogy lépéseket tesznek, vagy sem. De az ügynökségnek van rá lehetősége, hogy a különböző rendszereket a tagállamokban felügyelje. Szeretném még kidomborítani azokat a területeket, ahol az ELZO még fejlődhet. Például a bevetések. Jelenleg 30 napos a szakértőknek a határidő. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy egy-egy bevetés legalább 6 hetes kellene, hogy legyen, hát vegyék ugye majd ki kell őket képezni, és aztán, ha csak egy-két hétig vannak helyben, akkor elég nehéz folyamatosá tenni a rendszert. Úgyhogy jelenleg a minimális bevetési idő az a 6 hét. Aztán a Dublini felül jogkörök felülvizsgálatával is össze kell hangolnunk az ügynökséget. Hogyan használjuk fel a tapasztalatainkat az áthelyezések során, amit nyertünk, hogy hogyan osztjuk el újra a feladatokat. Úgyhogy köszönöm szépen, és várom, hogy a jövőben is együttműködjünk a jogalkotási folyamat során. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Szkembri úr, ha jól gondolom, most el kell mennie a reptérre és nem tud itt maradni. Én azt javasolnám, hogyha valakinek van kérdése konkrétan Szkembri úrhoz, akkor írásban küldje azt be a titkárságra, és a titkárság majd biztosítja, hogy választ kapjanak. Köszönöm a megértésüket, önnek pedig jó utat kívánok. Most pedig Ryan úr a DG Home-tól. 15 perc ragadom ennek a szót. Mikrofont kérnénk az előadónak, mikrofont kérnénk. Hogy szólhassak önökhöz ma. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy szólhatok ma önökhöz. Megkérték, hogy a CES tervezett reformjáról szóljak, amelyet a bizottság most terve vett. Miért tervezi a bizottság a reformot? Aztán áttekintem, hogy miből áll a reform, főleg az alap keretét, és aztán mit teszünk a jövőben. Wikström asszony ön is rámutatott, lehet, hogy megtöbbentő, hogy alig három évvel a hosszadalmas második generáció menekültügyi politika után, 2013 nyarát követően, és alig néhány évvel a recast irányelv után a bizottság már is azon gondolkozik, hogy legyen egy harmadik generációs menekültügyi politika. Szerintünk van erre ok. Igazából a fejlemények megkérdőjelezik azt, hogy mennyire lenne alkalmas a jelenlegi rendszer. Átvilágítottuk, és azt látjuk, hogy szerintünk reformokra van szükség. Az elmúlt években, ezt önök is tudják, hatalmas mennyiségű irreguláris migráns érkezett Európába, gyakran veszélyes utak után menetéket kértek, és valószínűleg sokuknak a jogszabály meg is engedi a tartózkodást. Ez alássa a közös rendszerünket és a nemzeti tagállamok rendszereit is. Rávilágított arra ugyanis, hogy a rendszerek fenntarthatatlanok, mind a tervezésüknél fogva, mind a működési kereteiket tekintve. Hadd kezdjem a Dublini rendszerrel. Bár a Dublini rendszert felturbozták többször is, még mindig igazából ugyanolyan. Amióta csak 90-es években elfogadták a Dublini Egyezményt. A rákövetkező években bizonyították, hogy rendszerhibák vannak a rendszerben. Az első például az, hogy nem osztja el egyelően a menedéket kérőket az EU-ban az, hogy ki fogadja be a menedékkérőket, ki a felelősség. Itt az értékelési alapkritériumokról beszélek. Azon alapszik, hogy hová, mely tagállamba lép először a menedékes. Való, valamikor volt ennek oka, hogy ezt így állapították meg, például így ösztönözték a tagállamokat, hogy hatékonyan védjék a külső határaikat. De a valóság azt mutatja, hogy a külső határok védelme nagy részben attól függ, hogy harmadik országokkal hogyan működnek együtt. És hát ez egy olyan feladat, ami néha meghaladja egyetlen tagállamnak a teljesítő képességét és a lehetőségeit bizonyos harmadik országok esetében. Ezeknek a kritériumoknak a figyelembevétele azt is jelenti, hogy a külső határok frontvonalként értelmeződtek. Ez bebizonyosodott, hogy ez fenntarthatatlan, hiszen másodlagos áramlatok indultak el az EU-n belül. Ezért a Dublini rendszer egyre inkább szétmorzsolódott. És azt hiszem, hogy amit ősszel láttunk tavaly, pont ezt illusztrálják. A másik nagyon nagy hiányosság a rendszernek, a Dublin rendszer megvalósítása. Mert egy ideje tudtuk, hogy ez nem megy olyan könnyen, de az elmúlt hónapok egyre inkább kiélezték ezeket a hibákat. És a néhány héttel ezelőtt kiadott értékelési jelentésünk is ezt mutatja. Összefoglalva, A tagállamok gyakran hajba kapnak a transfereket illetően, hogy hogyan lehet bebizonyítani, hogy kié a felelősség bizonyos kérelmek esetében, és a másik, hogy gyakran ö, visszautasítják a menedékeseket csak azért, hogy a felelősség ne az adott tagállamot terhelje. A harmadik gyengeség a rendszernek az az, hogy bizonyos tagállamokban lehetetlen menekülteket irányítani, amikor rendszerszerű hibák merülnek föl. Ez egy tagállam esetében természetesen most már nyilvánvaló, ez Görögország, a Strasburgi és Luxemburgi bíróság ítélete alapján Görögországba transferek nem irányulhatnak az országba, hiszen ide érkezett a menekültek nagy része. Hogy mi történjen a jövőben? Azt is látok, hogy más struktúrás gyengeségek is vannak. Az egyik az talán mindig létezett hogy az első és a második generációs rendszerben a bizottság ugyan megpróbálta ezeket legyőzni, de nem sikerült. És ezek a hibák csak elmélyültek. Mit értek ez alatt? Nagyon eltér, hogy az egyes tagállamokban hogyan kezelik a menedékkéréket, hogyan helyezik el őket, hogyan bánnak velük, és hogyan döntenek a kérvényükről. A befogadást illetően még mindig nagyon eltérnek a normák. Nem csak a lakhatásra gondolok itt, bár ez fontos, hanem egyfortában problémák vannak a minimum európai jogától előírt normák betartatása illetően is. Alapvetően egy olyan átfedő irányelvet szeretnék, ahol a tagállamok megtervezhetik a saját menedékügyi rendszerüket, Huszonnyolc különböző rendszer létezik jelenleg, és utána ez a 28 rendszer egy közös struktúrába egyesülne, de a rendszere belül nagyon nagy eltérések lehetnének, például eltérhetne a felgyorsított elbíráslás, a biztonságos eredetország megítélése, az elfogadhatóság, a többszörös kérelmezés, ezek mind eltérhetnek. Aztán az elismerés kérdése. Annak ellenére, hogy a kvalifikációs irányelv ugyanazokat a kritériumokat írja elő, mégis eltérnek az engedélyek elbírálásai. Haladtunk előre, de még mindig nagyok az eltérések. Végül a probléma beazonosításban látszik, hogy nagy a másodlagos hullám a tagállamok között, amely viszont politikai szempontból aláássa a rendszert. Akkor mit tehetünk? Itt megpróbálok rövid lenni, mert hát tudom, hogy már későn van. Over the last few months, over the last year since the adoption uh, of the European agenda on migration. A migrációs európai agenda elfogadása óta a bizottság jó pár rövidtávú intézkedést vagy részintézkedést javasolt, ami pedig a menekültek egyenlőten elosztását illeti, a bizottság két relokációs áthelyezési javaslatot nyújtott be, 160 menekült áthelyezését Olaszországból és Görögországból, ami pedig az eljárási rendet illeti, egy közös megközelítést javasoltunk, illetve a biztonságos eredeti vagy származási ország listájára tettünk javaslatot, valamint arra, hogy egy közös európai listát állítsunk föl. Ez egy organikus megközelítés, amely segítségével egy európaibb síkra léphetünk, a mostani nemzeti megközelítésről áttérhetünk az európai megközelítésre. Ezen kívül nagyon fontos munkát végzett az ELZO, a menekültügyi ügynökség, a befogadási standardok kidolgozását illetően, illetve iránymutatást fogalmaztak meg. Ezek azonban rövid távú és rész megoldások, ezért a bizottság egy alapvetőbb reformot kíván megvalósítani. Április 6-án egy ezzel kapcsolatos közleményt adtunk közre, egy pár héttel később pedig megszületett május 4-én az első javaslat, amely a Dublini rendszer átdolgozására vonatkozik, az Eurodac rendelet illetve az EAZO mandátumának részleteit taglalja, és azt is bejelentettük, hogy a közeljövőben ezt követi majd egy felülvizsgált irányelv, amely a befogadási eljárásokkal, illetve a kvalifikációkkal foglalkozik. Az eljárás és kvalifikációs irányelveket pedig rendeletekké fogjuk átalakítani az átdolgozott irányelv pedig újabb átdolgozáson megy majd keresztül. Ahogyan többen is elmondták, azt fogjuk javasolni, hogy legyen egy strukturális jogalkotási eszköz, amely keretet adhat a jövőbeli áthelyezési kezdeményezésekre. az előző hónapok tapasztalatára szeretnénk építeni, illetve arra a kialakulóban lévő filozófiára, melynek keretében egy inkább irányított migrációt szeretnénk kialakítani. Nagyon röviden, és tudom, hogy lassan végére járok az időmnek, nagyon röviden mégis szeretnék egy-két szót szólni a Dublini javaslatról. egyenlőtlen elosztást látunk, a menekültek egy előgyenlőtlen elosztását, és ezért a bizottság április 6-án, illetve május 4-én javaslatokat nyújtott be, egyes opció, kettes opció címmel, illetve később egy újabb dokumentumot. Ez tulajdonképpen egy úgynevezett korrektív igazságossági mechanizmust állít fel, mely során, hogyha egy tagállam eléri a saját igazságos allokációjának, allokációjának 150%-át, akkor, akkor más, más tagállamokba automatikusan áthelyeznék azok a menekülteket olyan országokba, amelyek még nem érték el a saját kótájukat. Tehát ez az igazságtalan helyzetet kívánja orvosolni. Ezen kívül nagyon fontos egyszerűsítési változtatásokat is eszközölünk az irányelvben, rövidebb határidőket szeretnénk biztosítani, illetve amint megállapításra kerül, hogy melyik tagállam a felelős, akkor, illetve hogy egy tagállam felelős, akkor az a jövőben is felelős kell, hogy maradjon így megpróbáljuk elkerülni a tagállamok közötti másodlagos mozgásokat. Ez megfelel annak a filozófiának, hogy az Európai Unión belül kérnek menekült védelmet, ezek az emberek nem pedig egy adott tagállamban. Így garantálhatjuk a védelmet, azonban nem választhatják meg, hogy melyik tagállamban fognak letelepedni. Ennek kiegészítéseképpen az Eurodac rendeletet kívánjuk módosítani, és végül javaslatot tettünk az Európai Menekültügyi Támogatási Iroda átdolgozására. Most már ez egy teljes ügynökségként fog működni. egy európai döntéshozatali ügynökségként. Szerintem az ügynökséget meg fogjuk erősíteni a műveleti szinten, illetve megpróbáljuk megerősíteni annak érdekében, hogy a különböző kihívásoknak eleget tudjon tenni. Gondolok itt a nagy, nagyobb mértékű migrációs áramlatokra, a rendszer hiányosságaira, a külső hatásaira, és így tovább. A Schengen értékelési rendszerre támaszkodunk, amely egy sikeres modell, ezt kívánjuk tehát nagyjából követni. Hiszen ez a, a határ ö, irányításra vonatkozó szabályokat valósítja meg, illetve ellenőrzi, valamint lehetővé tesszük azt is, hogy a tagállamok iránymutatást kapjanak, iránymutatást adjanak a jelenlegi nem egészen teljes körű rendszert fölváltva egy olyan rendszerrel, amely, amely nagyobb mértékű tájékoztatást biztosít. Reméljük azt, hogy a tagállamok így ugyanabból az országból származó menekültek esetében harmonizáltabb döntéseket hoznak. Azt hiszem, hogy nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni a továbbiakat illetően. Április 6-án megemlítettük a reform legfontosabb irányvonalait, illetve azt is elmondtuk, hogy egy konzultációs folyamat fog indulni, ez folyamatban van. Azóta a jelenlegi szakbizottsággal is többször tárgyaltunk, például a múlt héten Strasbourgban konzultációt folytattunk, méghozzá célzott formában a tagállamokkal és az érintett felekkel, és természetesen a konzultációt eredményeképpen javaslatokat nyújtunk majd be. Mr. Ryan. Köszönöm szépen, Ryan úr! Most Petra Bendel professzor asszony következik, politikai tudományok professzora Friedrich Alexander Egyetemen Németországban. Be fogja mutatja, mutatni a nők, menek, női menekültek és menedékkérők fogadásával kapcsolatos eredményeiket. 15 perce van ennek és köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy ilyen lehetőséget kaptam, hogy bemutathatom az elemzésünket, amelyet az elmúlt két hónapban készítettünk a FEM szakbizottság kérésére a nőkkel kapcsolatban, a női menekültekkel kapcsolatosan. Ezt nem sokára nyilvánosságra hozzuk. A bizottság kérésére München, Németország, illetve Brüsszel, Belgium voltak a helyszínei a vizsgálatnak, standardizált interjúkat készítettünk szakértőkkel, a közigazgatásból, illetve civil szervezetekkel, valamint női menekültekkel és menedékkérőkkel különböző befogadó központokban. Először szeretném az igazságügyi hátteret ismertetni, illetve a tapasztalatainkat. 2015-ben a menekültek többsége nő volt, 60 százalékban, 2016. Eh, januárjától nők és gyerekek érkeznek, mivel aggódnak amiatt, hogy lezárják a határokat, és szigorúbbak lesznek a család egyesítési szabályok. A konfliktusokkal sújtott eh, területekről érkeznek eh, a menekültek, ezek a nőkkel szembeni erőszakot is háborús fegyvernek használják a megkülönböztetés, nem szerinti megkülönböztetés, illetve a nők elleni erőszak is olyan okok, amelyek miatt az a származási ország megfelelő védelmet nem tud garantálni. Az utazás során a menekültek emberi jogait gyakran megsértik, és ez különösen vonatkozik a nőkre, az, a család, a közösség például erőszakos kényszerházassággal követi ezt el, vagy az határőrök, az, vagy az embercsempészek részéről szenvednek el ilyen támadásokat. A nők nagyon kiszolgáltatottak, sokkal inkább, mint a férfiak. A kényszerházasságok, hogy később ki tudják használni az egy családegyesítést, ilyen esetekről az Amnesty International és az UNHCR is beszámolt, mivel nincsenek biztonságos útvonalak. Ez különösen érinti a nőket, amikor az EU-ba szeretnének érkezni, ezért külön kiszolgáltatottak, különösen kiszolgáltatottak, és az erőszak áldozataivá válhatnak az úton. A tagállamok közötti áthelyezés megnehezíti a védelmet és az emberi jogi normák érvényesülését, ahogyan azokat az nemzetközi jog garantálja, mivel a diszkriminatív tapasztalatok is gyakorodtak a nők esetében, sokkal nehezebb számukra gyak, jogaikat gyakorolni, ezért eh, különös eh, védelemre szorulnak. Az európai és nemzetközi jog biztosítja elméletben ezt a védelmet. A Genfi menedék menekült jogi egyezmény külön nem említi a nemek alapján a megkülönböztetés, de mégis az ajánlás az, hogy a nők elleni erőszak, a nő, női nemi szerv csonkítása, illetve a családon beli erőszak menedékkérelmi alap lehet. Az EU vonatkozó irányelve is említi ezeket a szempontokat, ezt az eszközt 2015 májusában fogadták el. Ez talán megint napirandra kerül, ahogy hallottuk harmonizált normákat próbálnak megállapítani a nemzetközi védelmet kérők esetében az EU-ban a tagállamokat arra kötelezi, hogy vegye figyelembe a kiszolgáltatott csoportok igényeit, mint fiatalok, kiskorúak, az terhes nők, men, fogyatékossággal élők, súlyos betegséggel élők, szellemi betegséggel élők, illetve azok, akiket megkínoztak, megerőszakoltak, vagy más súlyos formában pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszaknak tettek ki, mint például a női nemi szerv csonkítása, ez a 21 és 22 cikkekben szerepel az említett irányelvben. Az a kérdés, hogy ez a kiszolgáltatottság hogyan értékelhető a tagállamban, még mindig értelmezés kérdése. Gyakran nincsen világos eljárás a tagállamban erre vonatkozólag, de ezeket a feltételeket figyelembe kell venni a befogadó központokban. A befogadási feltételekre vonatkozó irányelvet a tagállamok nem ültették még át sok esetben, múlt júliusban is ez derült ki. Tavaly szeptemberben az Európai Bizottság elfogadott egy kötelezettségszegési eljárás 19 tagállammal szemben. Az eset tanulmányainkban Németország és Németország is, Németország és Belgium is közéjük tartoznak, mivel az irányelv normáit nem tartják be. Az európai tekintést eh, tekintve erre vonatkozik az ekra egyik tanulmánya, ezt érdemesebb volna a 28 tagállamban részletesebben is vizsgálni. De nem gondoljuk, hogy eh, a különösen kiszolgáltatott eh, személyekre új jogszabályokat kell alkotni, hanem a végrehajtás a legfontosabb. Egy szakértőt is meghallgattunk, őt idézném, innen Brüsszelből. Megvannak az eszközök, de meg kell tanulnunk, hogy eh, hogyan használhatjuk őket. Tehát jó elképzelés lehet, hogy az irányelvből rendelet legyen. Ez is sokat segítene. Természetesen. Ami az Európa Tanácsot illeti, az úgynevezett isztambuli egyezmény 2014. augusztusában eh, lépett hatályba. Az egyezmény eh, külön eh, tekintettel szól a nők elemi erőszakról. Ez az első jogira kötelező eszköz, amely az nemek szerinti erőszakról, a nők elleni erőszakról szól és eh, az egyezmény eh, a tagállamokra kötelezettségeket ró a védelme, a, az áldozatok védelmére és az elkövetők elleni eljárásokra vonatkozólag védelmi intézkedéseket fogalmaz meg és támogató szolgáltatásokat ír elő. A mi témánk szempontjából nagyon fontos a migrációs dimenzió a nők elleni erőszak szempontjából, és a határokon átnyúló dimenzió a nők elleni erőszak esetében. Az egyezmény ugyan elmondja, hogy nők és lányok az erőszak általános áldozatai, és itt a diszkrimináció és ez egyenlőtlenség is szerepet kap, elismeri az Európa Tanács, hogy nem csak a nők és a lányok szenvednek erőszaktól, és ezért az egyezmény eszközei kiterjednek a férfiakra is, akik erőszak áldozatai. Belgium ratifikálta ezt az egyezményt, Németország pedig ebben a ciklusban szeretné ezt megtenni. A tagállami és EU illetékességeket is tartalmaz ez a szöveg, és az EU-t e, e is arra szólítja fel, hogy a részes fele legyen ennek az egyezménynek. Koherens EU keretekre van szükség a nők elleni erőszak elleni fellépésre nézve. Az Európai Bizottság kötelezettségvállalásai alapján, amelyek a Juncker féle iránymutatásokban is szerepelnek. When it comes to empirical, our empirical findings, empirical... Ami a tapasztalatainkat, a megállapításainkat illeti. Kiderült, hogy a befogadási minőségre nem fordítanak előfigyelmet az Európai Unióban, de ez részben, részben az megnövekedett igények eredménye, eh, hogy nagy tömegekben érkeznek menedékkérők, és ez megnehezíti a tagállamok számára 2015-ben, hogy végrehajtsák ezeket az iránymutatásokat és garanciákat, különösen igaz ez Németország és Belgium esetében, de a tagállamoknak nem szabad szem előtt éleszteniük a kötelezettségvállalásaikat. Az ilyen eh, válsághelyzet eh, lezárulta után erre több tagállam is nagyon helyesen rámutatott. A vonatkozó irányelv eh, említi a befogadási körülményeket és a kiszolgáltatott csoportok helyzetének figyelembevédelét, ez még nem elégséges. A tanulmány megmutatta, hogy a különböző nemzeti jogszabályok ellenére és különböző gyakorlatok ellenére a befogadás eh, tekintetében Belgiumban, Németországban az ajánlások, eh, amelyeket megemlítenek az empirikus tanulmányban, nagyon hasonlítanak egymásra, szeretnék rámutatni hat nagyon gyakorlatilag pontra. Az interjúk során eh, szembeötlő volt, hogy a befogadó intézmények minősége volt eh, a legfontosabb téma, különösen ami a fizikai körülményeket illeti a kiszolgáltatott eh, menekültek esetében. A kisebb befogadó helyiségekre volna szükség, hogy a kollektív befogadó központokban gyakori erőszakot meg lehessen előzni. A traumatizáció e, és e, az e, magánélet hiánya további traumatizáláshoz vezet, álmatlanság, rémálmok és diszociációk ennek a tünetei. Mivel nagyon hiányzik a magánélet tere minden befogadó központban, ezért külön szobákra lenne szükség zárható ajtóval, biztosítva egy jól zárható egészségügyi helyiséget is nők, férfiak számára külön és családok számára, ami a nőkre specializálódott befogadó központokat illeti, kiderült, hogy az elválasztás nem feltétlenül megoldás. A nőknek lehetőséget kell adni, hogy csak női, vagy pedig vegyes befogadó központba mennek, és biztonságos térségeket kellene létrehozni, hogy külön válasszák a vészhelyzetekben az elkövetőt az áldozattól. Amit talán nem egzisztenciális igénynek gondolhatnánk elsőre a konyha. Mi úgy gondoljuk, hogy eh, elsősorban konyhát kellene biztosítani, nem pedig eh, élelmiszerellátást. A nők elmondták, hogy ők szeretnék eh, a saját hagyományos receptjeiket elkészíteni, hiszen nem tudják lekötni magukat, és különösen nehéz ez a terhes nők és az anyák számára hogy nem elégséges számukra az ellátás. Sokszor ez unalmat, frusztrációt okoz, és ez feszültséghez vezet és erőszakhoz. Átlátható intézkedésekre van szükség, hogy a zaklatásokat jel jelenteni tudják a menekültek vagy hogy megakadályozzuk a zsarolási kísérleteket minden egyes táborban. Ehhez megfelelő ombudsmanra van szükség minden egyes régióban. Aztán a befogadó központok. Kellene, hogy legyen női alkalmazott is, különösen a biztonsági őrök körében. Megfelelő képzési szemináriumokat kellene nyújtani a személyzetnek, és a nemek közötti különbségekről, a női nemi szervek megcsonkításáról, az erőszak elleni harcról is tájékoztatni kell őket. A befogadó csarnokokban szakértőket is foglalkoztatni kell. Ezen kívül támogatni kell azokat az NGO-kat és társaságokat, akik magántanácsadást adnak, és workshopokat szerveznek, lehetőségekről, jogokról, önvédelmi kurzusokról, amennyiben a 21-es cikket megvalósítják. Ami a sérülékeny csoportok beazonosítását illeti. A Rékászt irányelv ezt a befogadó államra hárítja. De mi nem láttuk annak nyomát, hogy lenne egységes norma, hogy mi az, hogy sérülékeny. Csak néha merül föl ez a kérdés, amikor különösen tapasztalt vagy elkötelezett személyzet dolgozik. Az átvilágítás. Ez is ellentmondásos, mert gyakran azt láttuk, hogy ahhoz, hogy be lehessen azonosítani, hogy ki a sérülékeny csoport tagja, ki kell, hogy alakuljon egy bizalmi viszony. Aztán integráció és az egyének segítése. A szakértők azt mondták nekünk, hogy egy európai lenyomozhatósági vonal, az segíteni azt, hogy a családokat egyesíthessék. Végül, ami a kérelmek elbírását illeti, hasznosnak találtuk azt, hogyha női volt az interjút készítő, de egyelőre nagyon nagy a hiány a női tábortolmácsokban. Asylum seeker, eh, asylum procedure separately from a menekültügyi eljárásnál gyakran probléma az, hogy külön folytatják le a férjek, gyerekek és feleségek esetében. Azt kérték, a meginterjú voltak, hogy alulról építkező folyamat valósuljon meg, hangolják össze a munkát a tagállamok, és ösztönözzék a legjobb gyakorlatok cseréjét. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen Bendel professzor. Most pedig a második panelünk utolsó előadása, McGowan asszony, az Amnesty International brüsszeli központjából. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon szépen köszönöm a tisztelt tagoknak is, hogy meghívtak ide ma hagyd ragadjon meg a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy az Amnesty International-t képviseljük, és természetesen eh, mindig a figyelmünk központjában az emberek állnak, az emberi lények. Túl könnyű eljárásokról, statisztikákról beszélni, 150%-os rátáról. Ha én egyikkel lennék ennek a rátának, akkor nem túl megbízhatónak ítélném ezt a rendszert. Aztán nagyon örülök annak, hogy a tisztelt képviselők közül néhányuk ma figyelmeztetett arra, hogy a politikai valósággal szembesülnünk kell, nem szabad pusztán politikai vitát folytatni. Az EU-Törökország egyesség, ez egy politikai egyesség, gyakorlatilag arcú csapása az Amnesty Internationalnek és más fő nemzetközi jogot képviselő szervezeteknek. Ami a görögországi visszatérítéseket illeti, 35 olyan döntés született eddig, hogy szír állampolgárokat nem térítenek vissza Törökországba, mert esetükben nem ítélték biztosnak Törökországot. Igen, de ez kicsit aggályos is, hogy belenyúlnak a jogi folyamatokba. Az EU-török egyezmény azon alapszik, hogy a nemzetközi jogot tiszteletben tartják, és a menekült jogot de nem lehet bárkinek kiállítani egy bianco csekket, hogy bárkit visszatéríthet bárhová. Aztán nagyon nagy vita folyt arról, hogy, és majd erre visszatérek, és köszönöm a kollégáknak, a bizottságtól és az ügynökségektől. Tehát én azt szeretném, figyelembe véve, hogy milyen sok minden elhangzott itt ma, Azt szeretném tudni, hogy tényleg akarjuk ezt? Tényleg fölkészültek vagyunk? Még nem készült hatástanulmány, hogy ennek a jogszabálynak mi a hatása? Nem láttuk valós időben. És amikor azt mondjuk, hogy a jelenlegi rendszer nem működik. De hát ennek van egy fő oka, a politikai feszültségek. Sokan azt mondták, hogy nem a menekültek, hanem a politikai rendszerünk van válságban. Ami abszurdnak tűnik nekem, az az, hogy amikor a Dublini rendszerről beszélünk, azt halljuk mindig, hogy nem működik. Tehát akkor mit jelent ez? Terveztünk egy rendszert, hogy befogadjuk a menekülteket, de amikor a gyakorlatban megérkeztek, akkor nem működött. Ez nevetséges így, ha belegondolnak. Tehát, ha rálátással tekintik azt, hogy mi történik ma, mit javasolnak, azt javasolják, hogy a külső határokra koncentráljunk, a harmadik országokkal való együttműködésre, még olyan országokkal is, amelyek rosszabb helyzetben vannak, mint Törökország. Úgyhogy a logika emögött az, hogy egyáltalán ne jöjjenek az emberek el a határainkig sem. De azok, akik eljönnek, ha mégis eljönnek, akkor azokat igazságosan osszuk szét. Említették a biztonságos visszatérítés, ez jó, hogy erről szó esik, de a gyakorlatban ez nem működik. Tavaly egy millió ember érkezett Európába. Ez semmi Európa össz lakosságához képest. Ha igazán őszinték akarunk lenni magunkkal, akkor be kell ismernünk, hogy mint globális szereplő szégyelnünk kell magunkat Európa nevében, hogy mennyire nem kínáltunk humanitárius befogadást ezeknek a menekülteknek. Hagy emlékeztessem az Európai Uniót és a tagállamokat arra, hogy ennek a válságnak van egy nemzetközi vonulata is. Az Amnesty international nagyon aggasztja Európa reakciója, és az is, hogy a második világháború óta a legnagyobb válságot éljük meg. Az ENSZ főtitkára egy új globális megközelítést vetett fel, most New Yorkban folynak a viták, és Brüsszelben is, és lesz egy magas szintű találkozó, amelyet majd szeptemberben Barack Obama elnökkel. Úgyhogy mindenkit kérnek, hogy az európai vezetők vállalják fel a vezető szerepet, intézkedjenek, legyenek biztonságos és jó, legális útvonalak. Ha Európa nem telepít le embereket, akkor mit várunk el a többi régiótól? Ők sem fognak. Ez a nemzetközi jogokat nagyban sérti. Ami Líbiát illeti. Az Amnesty Internationalnak nagyon aggasztó adatai vannak, de jelenleg igazából csak a líbiai parti őrséget képezzük ki. Igazából nagyra tartjuk az ő erőfeszítéseiket, hogy emberi életeket mentsenek. De, hölgyeim és uraim, amikor Líbiába küldenek vissza embereket, egy élő pokolba, egy rendszeresen kínzást alkalmazó országba küldenek vissza embereket, úgyhogy akkor mire való ez a líbiai javaslat? Aztán egyre gyakoribb az, hogy politikai döntéseket hoznak, függetlenül a szakértők bevonásától, nem vonják be a polgári társadalmat, nem vonják be az akadémiát, és bele kell gondolni, hogy ennek a parlamentnek mi a szerepe, hogy a döntéshozókat felelősségre vonja. Hol tart az EU-török megállapodás? Lehetővé fogják tenni továbbra is, hogy a jogi eljárások a politikai eszközökkel belenyúljanak? Ezen kívül Az Európai Unió a törökországi egyezményt egy prototípusnak tart továbbiakra. Hölgyeim és uraim, ez nagyon akasztó. Nem csak jogi szempontból, figyelembe véve gyakorlati megvalósítási problémákat, hanem azért is, mert az EU-nak itt sérül a hírneve. Ez egy nagyon rövidlátó belügyminiszteri logika, amelyet kiterjesztettek az EU külpolitikájára, és ennek nemzetközi szintére nagyon rossz hatása lesz az EU hírnevére. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak az elemzésért, és valóban a női menekültek. A lányok helyzete aggasztó. De mielőtt belemegyünk a részletekbe, Gondoljanak bele, hogy ezeket a nőket és lányokat olyan országokba akarnak visszatéríteni, ahol nincsenek jogi keretek, nincsenek jogi folyamatok, Úgyhogy a befogadási körülmények azok szörnyűségesek, de ha visszalépnek egy lépést, akkor látják azt, hogy az alapvető jogaikat sem biztosították ezeknek a nőknek. Végül, ahogy mondtam, föl kell tenni a kérdést, mi hiányzik. Ez pedig a politikai akarat, nem a technikai megoldások, hanem politikai akarat. Nagyon sok pozitív eleme van a jelenlegi politikánknak. Nagyon sok olyan biztosíték, amely jó, csak be kell őket tartani. Hölgyeim és uraim, vigyázzanak, hogy ezekben az zavaros időkben újabb politikai vitába kezdjünk egy új rendszerről. Amire szükség van az az, hogy az EU vállalja a szerepét, és realistán biztosítsa a biztonságos és legális útvonalakat. Nem úgy, mint jelenleg az EU-török egyezménnyel. És bele kell gondolni az EU nemzetközi szerepébe. A világon a legsérülékenyebb csoportok jogait most lábbal tiporták. Ha tudnák, hogy mi történik ezeken a vidékeken, akkor nagyon-nagyon aggódnának. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig kérdések és megjegyzések. Kollégák, Gomes asszony, Föltartaná az úr a névtábláját? Igen. Úgyhogy Gomes asszony. Köszönöm szépen. Ahogyan elhangzott, hogy ez a belügyminiszterek logikájáról van szó, hát akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nagyon rossz logika, hiszen a külső tényezőket, illetve a logikát nem igazán veszi figyelembe. A rettetes helyzetben levők, elkeseredett emberek nem kapnak semmilyen útmutatást, illetve segítséget. A kérdésem pedig a következő. Természetesen itt a parlamentben régóta követeljük már a Dublini rendszer felülvizsgálatát, nem csak egy kifogásról van szó, nem arról van szó, hogy egyszerűen megint megpróbálunk szemet hunyni a jelenlegi problémák előtt. Ryan úr, hogyan gondolkodik arról a gondolatról, miszerint a tagállamoknak kell fizetniük az általuk visszautasított menekültügyi kérelmek után, tehát ugye ez az az áttelepítési rendszer, amelyről ön is beszélt. A biztonságos és jogilag is megfelelő Európába való bejutási lehetőségek kérdésével miért nem foglalkozunk? Miért nem hozunk létre ezzel kapcsolatban konkrét dokumentumokat, hiszen ez a narratíva részét képezi, és valóban ez az egyetlen lehetőség arra, hogy orvosoljuk a helyzetet, és eleget tegyünk a kötelezettségeinknek. Illetve mi a helyzet a törökországi megállapodással? Megvalósul? Illetve ez a görög-török megállapodás keretében történik? erre utaltak többen az előadók közül, meg Cohen asszony is. Illetve mit tesz az Európai Unió, mit tesz a bizottság? Mit tesz Idomeni kapcsán? Hiszen Idomeni nem tűnt el, most több ezer Idomeni létezik, szétszórva, és az Kembri úr is beszámolt erről, valóban a, ott volt az előregisztráció, de aztán még utána ott van a regisztráció, a keresztelkedés, a nem tudom mi sorba, mire, mire várunk? Mire várunk arra, hogy közben esetleg megölik ezeket az embereket? Vagy arra, hogy végre valóban megtörténik az áttelepítés? Kérdésem tehát, mit tesz a bizottság? Portugália hónapokon keresztül hangsúlyozta, hogy készen áll a menekültek befogadására, Hát mintegy 300 menekültet fogadott be, pedig tízezre, tízezerre tettünk ígéretet. Mit tesz a bizottság? Lisszabonban járt Avramopoulos úr két héttel ezelőtt, sok szép dolgot mondott, de nem az érdekel, mit mond, hanem az, hogy mit tesz a bizottság. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy valóban olvasolja a problémát, a Görögországban rekedtek helyzetét megoldja. és természetesen ennek is megvan a saját logikája, idomeni problémája továbbra is itt van, velünk marad, és valószínűleg a következő országokban is ezzel kell szembenézni. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Anna Gomes-el egyetértek, illetve az előadó asszonyjal is bizonyos kérdésekben olyan eh, premisszákról beszélnek, olyan elképzelésekről, amelyek véleményem szerint eh, akár veszélyesek is lehetnek, és nem túl realisták. Már a terminológiába is belekötnék, a belé, illegális belépésről, illegális személyekről beszélnek. Ezek veszélyes üzenetek. Ezek olyan társadalmat eh, határoznak meg, amit szerintem el kellene kerülnünk egy ilyen társadalom építését, ezek veszélyes dolgok, és amikor arról beszélünk, hogy nem fordítottak elég figyelmet a menekültek fogadására, egy millió személy lépett be. Beszélhetünk persze Jordániáról vagy Libanonról, nálunk még szerintem nem beszéltünk ilyen mértékű menekült válságról, inkább politikai akarat hiányáról beszélünk sajnálatos módon. A politikai akkor az inkább arra vonatkozik, hogy megtagadjunk jogokat azoknak, akiknek a legalapvetőbb jogok gyakorlására volna szükségük. Tudtuk már jó ideje az Európai Unióban, hogy erre számítani kell, hogy ide fognak érkezni ezek az emberek ilyen nagy számban. Sok idő volt arra, hogy felkészüljünk, hogy megpróbáljunk megoldásokat találni, nem csak külső politikával vagy külpolitikával, hanem eh, olyan értelemben is, hogy a befogadó kapacitásokat növeljük. Görögország esetében is eh, nyilvánvaló volt, amikor a Balkán útvonal eh, novemberben lezárult, nyilvánvaló volt, hogy mi fog történni, hogy Görögországot célozzák meg, és tudtuk, hogy ilyen helyzet lesz, és hogy romlani fog tovább a helyzet mert nem kapják meg ezek a befogadó központokhoz segítséget. Nem tudom, miért számítottak javulásra. Nem tudom, hogy valaki fel fogja vállalni a felelősséget, valakit el fognak bocsátani ezért a botrányos eljárásért ami Törökországban történik a megállapodással, vagy nevezzük közös nyilatkozatnak, teljesen mindegy úgy próbálunk tenni, mint hogyha minden jól menne, de hogyha elmegyünk Törökországba és meglátogatjuk a, a táborokat, ezek gyakorlatilag börtöntáborok, ahol ott vannak a, a nők kislányokkal, nekem számomra ez nem normális dolog. Itt a deklarált cél, ezt elmondta a török kormány képviselője, hogy 100 deportálják ezeket az embereket néhány eh, kivételtől eltekintve semmiféle jogi segítséget nem kapnak ezek az emberek. Ilyen helyzetről beszélünk, tehát a valóság szerintem sokkal rosszabb, mint amiről most beszélünk. A tagállamoknak is fel kell vállalniuk a felelősségüket, és a bizottságnak is nagyobb ambíciót kellene vállalniuk, Berzsé asszony. Oui, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. A migrációs és emberi jogi kérdésekkel foglalkozom a harmadik országokban. Júliusban kerül majd a külügyi bizottság elé ez a jelentés, illetve szeptemberben a plenárisra. Ennek vagyok a jelentéstevője, tehát természetesen nagyon sok átfedés van a két téma között, és ahogyan ön is elmondta, asszonyom, az Európai Parlament felelősséggel tartozik, és valóban valamilyen előrelépést kell, hogy előidézzen. Fontos, hogy hatékonyabban járjunk el, és holisztikus megközelítést alkalmazzunk ezekben a kérdésekben. Ott van a külügyi bizottság, a LIBE bizottság, illetve az Emberi Jogi Albizottság, ezeknek a bizottságoknak mindenképpen együtt kell működniük. És valóban igaza van, politikai válságról van szó, ezt hangsúlyozni kell, és az Európai Unió, illetve a tagállamok nem tesznek eleget a kötelezettségeknek. Hogyha megnézzük a számokat, ugye a menekültekre gondolok, akkor hogyha összehasonlítjuk azt, hogy mit tesz az EU, illetve mit tesznek mások, illetve mi történik Afrikában, Nos, annyira evidens a helyzet, tehát hogyha megnézzük az Európai Unió reakcióját, illetve Timmermans úr és Mogherini asszony nyilatkozatát a múlt héten e-, elolvassuk, hát akkor az ember elnémul. Uh, aztán a bizottsági javaslat legalábbis szerintem egyre inkább visszalépést mutat. Az Európai Parlament valóban felelős ezen a területen, hiszen 160 ezerről beszéltünk, 160 ezer áthelyezéséről, itt 150 áthelyezés történt, tehát ez azt jelenti, hogy töredékét teljesítjük a feladatunknak. Franciaországban azt mondta a belügyminiszter, hogy óriási erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy a francia ígéretnek eleget tegyünk. Így 300-400 ember befogadásáról beszél havonta, de hát így az ő számítása szerint hat hónapra lenne szükség, és egy vészhelyzetről beszélünk. Hát mi a, mi a bizottság reakciója? Egészen egyszerűen arra van szó, hogy a tagállamok nem teljesítik a feladatokat, nem felelnek meg a kihívásoknak. Aztán nem csak a nőkről van szó, hanem a gyermekekről is. Nézzük meg, hogy, nézzük meg, hogy mit mutat a statisztika, és zárom a felszólalásomat, elnök asszony. Tehát, hogyha megnézzük, hogy kik megnézzük a számokat, hogy hányan érkeznek Európába, illetve hogy hányan halnak meg a földközi tengerben, hányan vesztik el az életüket, akkor azt látjuk, hogy egyre több a nő, egyre több a gyermek, és egyre fiatalabbak ezek. 2014-ben tízezren veszítették el az életüket, tízezren fulladtak bele a földközi tengerben, és itt azt látjuk, hogy a bizottsági javaslat nem kielégítő, azt látjuk, hogy egyre nagyobb nyomást kellene helyezni a tagállamokra, ezzel szemben pedig hátralépésről tesz tanúbizonyságot a bizottság. Eh, eh, mindre er. Köszönöm szépen, és köszönöm eh, a tájékoztatást is. Azt mondják, hogy a közös menedékjogi csomaggal kapcsolatosan kell döntenünk. Itt arról van szó, hogy a tagállamok között osszuk szét a menedékkérőket, de legyünk őszinték magunkkal, akkor ezek szerint az Európai Egyesült Államokat építjük. Tudnunk kell, hogy egyáltalán hány menekültel kell számolnunk. Egy irodát fogunk nyitni arra nézve, hogy tudjuk, hogy mi történjen olyan országokkal, mint Svédország, ahol már most nehezen tartható a helyzet. Mi többet kell még tennünk? Nem látom egyáltalán, hogy merre tartunk, és hogy hol lehet a megoldás Svédország számára a tagállamoknak a, maguknak kell dönteni ők a sorsukról. Portugália szeretne fogadni menekülteket, oda nem érkeznek, de egészen más helyzet, mint ami nálunk alakult ki, nálunk Svédországban nekünk nálunk nagyon előnyös a szociális rendszer, és pontosan ezért az emberek leginkább arra felé szeretnének eljutni, ahol többet profitálhatnak ezekből a rendszerekből. Biztos, hogy van valami oka annak, hogy valaki sokat kockáztat, hogy át menjen egész Európán és Svédországba érkezzen. A kérdésem, hogy milyen politikát akarunk folytatni. hogyha 160 ezer embert el tudunk osztani, mit tudunk a többiekkel tenni, 800 ezer még ott marad. Vagy tovább emeljük a kvótákat a tagállamok számára? Itt több százezer emberről van szó, akik végső soron nem tudnak hová fordulni. Köszönöm szépen. Most Mácoló kolléga következik, aki a társelőadó volt a földközi tengeri térsége foglalkozó előad jelentés esetében. azt mondja, távoznia kell, és ezért szeretném most megadni neki a szót, és utána a válaszokat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen! hogyha tényleg én mondom el a végszót, és megvárom a konklúziókat, akkor lehet, hogy tudnék rá időt szakítani. A végén angolul fogok beszélni. Két percet fogok adni a válaszokra. Jó, akkor ezt ki tudom várni, és én meg szervezem a programot, mondja Hátszula asszony, úgyhogy hallgassuk meg az előadókat Ryan úr először. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden beszélni lehetőség szerint. Gyorsan reagálva a kérdésekre, Gómez asszony rákérdezett, hogy a tagállamok reagáltak-e vajon arra az elképzelésre, hogy szolidaritási hozzájárulással kelljen élniük, ez a 250 ezer eurós hozzájárulás a munkacsoportokban már szóba került, a tagállamok első reakcióit meghallgattuk. Sok kérdés felmerült ezzel kapcsolatosan, hogy miért javasoltuk ezt, és elmagyaráztuk, hogy ez egy olyan mechanizmus, amelynek a célja, hogy bizonyos mértékig tükrözze a menekültek fogadásának költségét, de az is cél, hogy legyen egyfajta visszatartó elem is ebben, és a Dublini rendszert megfelelően hajtsuk végre. Sok kérdőtön is tett fel egyet a legális útvonalakkal kapcsolatosan, illetve hogy az áthelyezés mértékét fokozzuk. Többen felszólaltak mindkét panelben ezzel kapcsolatosan. Ebben a témában nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak egy költői vagy retorikus kezdeményezésről van szó, építeni szerettünk volna a korábbi kezdeményezésekre. Múlt nyáron például a tagállamok több mint 20 ezer ember elhelyezésében állapodtak meg. Korábban ez nemzeti szintű kompetencia volt, most EU szinten beszélünk erről, ezek a kezdeményezések komolyak. Globális kontextusban kell ezt vizsgálni, az Európai Unió vezető szerepet kaphat ebben a tekintetben, és ezért nagyon fontos ezt hangsúlyozni, <clears throat> reagálva meg a önasszony felszólalására is. Az Európai Unió helyzete kicsit más, mint más iparosodott országok helyzete, abban az értelemben, hogy földrajzi elhelyezkedésünk miatt több spontán menedékkérőt fogadunk, mint bárki más ezért alakult ki az a helyzet, hogy kevesebb a nagy lelkűség az áthelyezéssel kapcsolatosan az EU-Törökország megállapodás vagy nyilatkozat többször szóba került. A következő tudom csak mondani. Az EU-Törökország nyilatkozat egy folyamat, egy folyamatban lévő eljárás, ami épp csak megkezdtem működését. Maga a nyilatkozat is kimondja, hogy teljes mértékben az EU és nemzetközi jognak megfelelően kell alkalmazni. Görögországban uh, uh, a felelőtteli bizottságok nem mindig értettek egyet uh, a görög menedékjogi szolgálat döntéseivel. Ez is azt mutatja, hogy működik ez a rendszer, és a görög felelőtteli testületek um, komolyan veszik a feladatukat, hogy a nemzetközi joggal való összhangot kell biztosítaniuk. Minden esetre fontos felismerni, hogy Törökország a jogszabályában fontos választás, változtatásokat eszközölt, ígért a gyakorlatban is, fontos változásokat abban, hogy hogyan kezeli a menedék, menedékkérelmeket, mind a szíriaiak, mind a nem szíriaiak esetében, és ezt lehetővé kell tenni, hogy Törökország teljesítse ezeket a kötelezettségvállalásait. És talán utolsó gondolatként többen megemlítették, Verzsi asszony is, és Gomes asszony is, azt a frusztrációt, ami a történtekkel kapcsolatos idomeni esetében, vagy, vagy azt, hogy 160 ezer ember áthelyezéséről nem hozták meg a megfelelő döntéseket. De én ezt úgy is vizsgálnám, hogy mennyire új ez a helyzet sokak számára. Ezek nagyon előremutató és szokatlan, eddig még soha elő nem fordult javaslatok voltak, ezeket a bizottság fogadta el, és a tanácsi határozatok is ezt követték. És egy ilyen folyamat esetében időben telik a amíg ezt teljesen végre tudjuk hajtani. számukra is csalódást kelt az áttelepítési javaslatok végrehajtása, de azt gondoljuk, hogy ezeket a problémákat meg lehet oldani, viszont ez időigényes. Vannak olyan folyamatok, amelyek már elindultak, például a hotspotok létrehozása, stb. Úgyhogy itt eh, legalább ez valamiféle derülátása ad okot. Ennyit a részemről. Köszönöm Ryan úr, és köszönöm, hogy figyelembe vette az időbeli korlátokat is benne. Azt... Le voy a contestar a usted en español por, por el... Spanyolul szeretnék eh, válaszolni a jordániai libanoni feltételekkel kapcsolatosan utalt ezekre. Arról biztosíthatom, hogy annak ellenére, hogy nagy erőfeszítést tesznek ezek az országok, természetesen nagyon rosszak, annak ellenére, hogy erőfeszítések történnek ezekben az országokban. Egy olyan gazdag ország, mint Németország, amely jobb feltételeket kellene, hogy teremtsen. Münchenben, mint önök is jól tudják, tavaly, amely az egyik legnagyobb befogadott tábor volt, ahonnan elosztották a menekülteket a különböző központok között a tavalyi évben, és ott is nagy erőfeszítést tett a civil társadalom Münchenben, mégis a befogadási feltételek, különösen a sürgősségi befogadó központokban nagyon rosszak voltak. Ezzel csak annyit szeretnék mondani, hogy nem szabad szem előtt éveszteni ezeket a normákat a sürgősségi központokban is, és nagyjából hasonló normákat kell biztosítanunk az egész európai területen a befogadó központokban. Köszönöm szépen, Bende asszony, meg asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretném tisztázni az Amnesty International nem foglalálást, hogy az EU oldja meg, vagy a tagállamok. Mi, amire fókuszálunk, az a hatás 50 ezer ember ragadt egy országban, egy olyan országban, amely nem tud megbirkózni a humanitárius helyzettel. Mi kérjük az országokat, hogy áthelyezést folytassanak, de nem foglalunk állást. Az EU-Törökország nyilatkozatot illetően attól tartok, hogy nem értek egyet. Az Amnesty International azt találta, hogy Törökország rendszeresen visszakényszeríti a menekülteket át a szír határon, erről tényszerű kimutatásaink vannak. Törökországnak nincs működő menedékrendszere. Tehát Görögországban vannak problémák a görög rendszerrel, de ugyanakkor Görögországból sem tehetjük át őket Törökországba. több százezer menekültnek Törökországban nincs hová menni. Afgánok, szírek, több millió embernek nincsen hozzáférése humanitárius segítségnyújtáshoz. Szörnyek a körülmények. Persze, a bizottságnak igaza van, ez jó esély arra, hogy Törökországot kényszerítjük arra, hogy 15 éven belül legyen működő menedékrendszerük te. azért ne higgyük azt, hogy megoldottuk ezeknek az embereknek ma a sorsát. A törvény az nem egy kívánságlista, az egy tény. Úgyhogy ez a helyzet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen meg a asszony, most pedig köszönöm mind a hármójuknak, köszönöm a hozzájárulásukat, és végül, de nem utolsó sorban, Metzola asszony, kérem zárja le az ülést. Köszönöm szépen, elnök asszony, és először is nagyon sajnálom, hogy nem lehettem itt délután, de nagyon sűrű napon volt. Hagyjatjak egy kis kitekintést. Néhány héttel ezelőtt elfogadtunk egy jelentést a holisztikus megközelítésről. Sokat hallottunk arról, hogy ez az, hogy holisztikus de az utóbbi 40 percben, amíg itt voltam, azt tanultam belőle, hogy megértemli ez a téma azt, hogy így foglalkozunk vele. Nem fedeztünk föl semmit, nem újítottunk meg semmit, de azt most már tudjuk, hogy túl régen a migrációs probléma egyes elemeire koncentrálunk, és nem egy holisztikus megközelítésre hogy mennyire nehéz a helyzet. 1,8 millió ember jött Európába múlt évben, több ezeren életüket vesztették a földközi tengeren, és hát valószínűleg ebben az évben sem lesz másképp ez. Folynak a mentő akciók, úgyhogy mivel máltai vagyok, igen jól tudom, hogy mennyire is megtörténnek ezek a dolgok de a parlament megmutatta, hogy politikai képviselőként lépni akarunk. Nem statisztikákat akarunk, mert nagyon rossz dolog lenne, ez a legrosszabb, ami megtörténhet, hogy belefásulunk ebbe a témába. Ezek igazi emberek, ezek igazi életek. Erről nem szabad megfeledkezni különben nagyon könnyű olvasni, hogy meghalt, tragédia, tragédia, és ennyi. Mennyire sajnáljuk, mennyire botrányos, és csak számokat látni emögött. Tehát a gondolkodásmódon kell változtatni, fenntartható, hosszú távú megközelítésre van szükség. a szolidaritás. Mindennek ezen kell alapulnia, és ezért szeretnénk egy állandó európai mentési <clears throat> felkészültséget. De többségi támogatottságot kapni a frakciók között, az nem egyszerű. Frontex, Európai Parti igen, nagyon sok életet megmentettek, de ez önmagában nem oldhatja meg ezt a kihívást. Nem akarom problémának hívni. Áttekintettük a bűnügyi hálózatok problémáját, és megállapítottuk, hogy fel kell ezeket számolni. és nem szabad, hogy most, hogy a török egyezmény létrejött, ezek a bűnszövetkezetek más területekre is kiterjesztik a működésüket. Bár, bár hallottuk múlt héten Mogherini asszonytól, hogy mostanáig ez történik. De majd meglátjuk. Megkülönböztettük a védelemre szorulókat és a munka lehetőségért Európába érkezőket. Ez nem egyszerű, de még a háborúból menekülőknek van jogvédelemre, ez nem jelenti azt, hogy van egy alanyi jogon járó menedékesség. Nagyon fontos a munkaerőpiacra gyakorolt szerep, a hatás. Mi mondtuk, hogy például a kék kártyás megoldást újra kell gondolni, és hogy át kell gondolnunk a céljainkat. Aztán a biztonságos és legális útvonalak nagyon fontosak, a letelepítés megoldása, a humanitárius vízumok kérdése, a biztonság. Több mint ezer módosítót kaptunk, amik erre utaltak, hogy a közbiztonság mennyire fontos, amikor a holisztikus megközelítést alkalmazzuk. Mert az állampolgárok félnek, és az államnak a külső határnál védenie kell az állampolgárait. Nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni. Meg kell hallgatni az állampolgárainkat. Ezért azt mondjuk, hogy a belső határellenőrzések felszámolása a Schengen övezetben csak úgy történhet, ha közben megerősítjük a külső határokat. Mindjárt feltettük a kérdést, Schengen meghalt? és újra húzzuk a belső határokat, és a jelentés azt mondja, hogy fel kell számolni a belső határokat, de erősíteni kell a külső határokat. És a tagállamoknak be kell tartania a szerződéseket. Azt is tudjuk, hogy aki Európába beteszi a lábát, nem mindenképpen jogosult védelemre, és akik nem jogosultak erre, azokat ki kell szűrni a politikáinkkal. Ezen kívül a biztonságos harmadik országok, és itt akkor vigyázni kell Líbia esetében, vissza kell, hogy fogadják a saját állampolgáraikat és az részek kell, hogy legyen a tárgyalásainknak. Integráció. Nagyon sok olyan vita volt ebben a házban, ahol erről nem esett szó, mert hogy tabunak minősült. De két oldalú ez a folyamat meg kell védeni a menekültek jogait, és össze kell fogni a családokat, ugyanakkor azonban az uniós érdekeket is védeni kell. Lassan lezárom a hozzászólásomat, a kiváltókokkal is foglalkozunk kell, a geopolitikai kérdésekkel, a hosszú távú kapacitásépítéssel az érintett országokban, és a politikai mandátumokon felül erőfeszítéseket tenni. Ha tetszik, egy új marsal tervre lesz szükség. Nem riadhatunk ettől vissza. Timmermans úr és Mogherini asszony is elmondták ezt. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak megfelelő jogi kereteket kell biztosítani annak érdekében, hogy biztonságos államokba téríthessük vissza a menekülteket. Lassan lezárom, hogy ideje, hogy megértsük, hogy itt az ideje cselekedni, és a többséggel elfogadott jelentésünknek kell, hogy hatás legyen a politikai körökön kívül is. Köszönöm, Metzola asszony, köszönöm mindenkinek, minden résztvevőnek, hozzászólónak, kollégáknak, egy szép estét! És majd még visszatérünk ezekre a témákra a jövőben is. Legközelebb június 16-án a Libében.